I think we can start. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, kedves hölgyeim és uraim, mindenkinek minden jót kívánok az új évben, hiszen ez az első ülésünk. Jó egészséget, sok erőt, kitartást politikai munkához. Nos, a mai ülést a ideiglenes elnökség nyitja meg. Itt nekünk ugyanis ez a feladatunk, hogy az új elnököt megválasszuk. Ezzel megnyitom az ülést, és szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy először meg kell választanunk az elnököt, és maximum négy alelnököt, az házszabály 204-es pontja szerint. Először nyilván az elnököt választjuk meg, és aztán utána az elnök helyetteseket, a neveket ismerik. A fő tagok, a teljes jogú tagok egy harmadának kell itt lennie a kvórum eléréséhez. Ez megtörtént, a helyettesítő tagokat eh, is eh, üdvözöljük. A kvórum tehát megvan, úgyhogy kérem a javaslatot eh, az elnöki posztra. Léla. Krisztéla, köszönöm szépen, elnök úr. Karima Dellit szeretnénk javasolni elnöknek. Köszönöm szépen. Van-e egyéb javaslat? Robert Zille, köszönöm szépen, elnök úr, először is köszönöm szépen a munkáját az elmúlt két és fél évben. Én nem akarok senkit javasolni, senki mást, teljes mértékben tiszteletben tartom a Döhont rendszert, és ebben a szakbizottságban ez mindig így volt. Nekem csak egy kérdésem lenne eh, Télem úrhoz, miért a zöld eh, frakció javasol, vannak egyéb más eh, prioritások a zöld agendán? nagyon magas szintű elkötelezettségeink vannak, átláthatóságra van szükség, úgyhogy meg kellene magyarázni, hogy miért választunk, miért változtatunk a Dohont rendszeren. Ha jól emlékszem, az előző törvényezési ciklusban 5 évig ugyanaz a frakció adta az elnökséget. Válasz. A, ha, zöld EFA frakció adta az elnököt 5 évig, és ez megbeszéltük a megbeszéltük a, az adottságokat és a feltételeket, és úgy döntöttük, hogy Karema Deli a legjobb jelölt. Inkább eljárási kérdésről van itt szó, semmi másról. Köszönöm szépen. Akkor kérdezem Karima Delit, hogy elfogadja a jelöltséget. Igen, elfogadom, elfogadom a jelöltséget. Köszönöm szépen, mondja az elnök, hogyha nincsen egyéb javaslat, akkor közfelkiáltással megválaszthatjuk az új elnököket. Hogyha tapsolnak, akkor ezzel elfogadtuk az ő jelölését. És megválasztottuk. Ja, herzlichen Glückwunsch, Karim. Köszönöm szépen, gratulálunk eh, Karima Delinek, eh, aki így a TRAN szakbizottság elnöke lett, természetesen az új elnöknek eh, sok sikert kívánok, és az egész frakciónak természetesen. Ebben az összefüggésben szeretném megköszönni önöknek az együttműködést, és szeretnék köszönetet mondani a támogatásukért, az együttműködésükért az elmúlt két és fél évben. A titkárságnak szeretnék köszönetet mondani, illetve a munkatársaknak, akik támogattak engem és természetesen szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak is, főleg a koordinátoroknak, illetve a munkatársaknak, a frakciós munkatársaknak. Közben szeretnék köszönetet mondani Violetta Bulc biztosnak is. Vele is nagyon jó volt az együttműködés, és főleg az Európai Bizottsági munkatársakkal is és természetesen szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak is, eh, akik eh, persze nem mindig ugyanazok a tolmácsok vannak itt, minden esetre köszönjük nekik az elmúlt két és fél év munkáját. Es war mir eine große Freude. Nagy öröm volt eh, számomra, hogy ennek a fontos szakbizottságnak az elnöke lehettem, és az elmúlt két és fél évben nagyon sok mindent értünk el szeretnék emlékeztetni a negyedik vasúti csomag sikeres lezárására. Ez, illetve még egy apróság, ez hogy Európa szerte eh, egységes a vasúti járművek engedélyezése, ez nagyon fontos. Aztán az európai korridorok eh, és eh, közlekedési infrastruktúra, a CEF, az FC emellett is kiálltunk, akkor is, hogyha kritikusak voltunk, végül sikerült a kis projekteket is támogatni legalább tíz évig dolgoztam azért, hogy ezt a 110 millió eurós támogatást megkapják. Nagyon örültem, hogy ez, ez sikerült. Európának össze kell nőnie, biztosítani kell a ez munkahelyeket, és ezzel a, az üzenettel adom át a ezzel az üzenettel adom át Karima Delinek az elnöki posztot is megadom a szót kollégánknak, aki jelentkezett. Köszönöm szépen, elnök úr! A néppárti frakción belül az elmúlt héten nagy érdeklődéssel figyeltük az eseményeket, hogy mi történik itt a frakcióban, a zöldek frakciójában, és az ön személyével. Szeretnék köszönetet mondani a munkájáért, és emellett hadd mondjam el, hogy Michael Kramer nem megy el, továbbra is a közlekedési szakbizottság munkatársa marad. A munkájának köszönhetően tudom, hogy ott, ahol nincs elég vasúti sín, ott szükség van a munkájára, illetve Európa kerékpárosai is számíthatnak rá. Ez egy nagyon fontos szakbizottság, köszönjük a munkáját, folytatjuk a munkát, és persze jó lenne, hogy egy kicsit zöldebb lenne a közlekedés, de talán egy kicsit fel is gyorsíthatnánk a dolgokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, átadom az elnökséget. Mes chers collègues, bonjour. Nous allons procéder tout de suite, sans perdre de temps. Tisztelt kollégák, akkor nézzük meg a büró tagjainak megválasztását, az alelnök választást. Kezdjük az első alelnök megválasztásával. Van-e jelölt? Monsieur Teliska, allez-vous? Teliska úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék önnek a megválasztásához. Gondolom, hogy ez egy kontinuitást is jelent. Én első alelnöknek Dominik Rikét javaslom, szintén a kontinuitás jegyében. Riké úr, egyetérte, elfogadja a jelölést. Igen, elfogadom, elnök asszony. Kérdezem, hogy van-e egyéb jelölt, más jelölt? Mivel nincsen más jelölt, ezért most megválasztjuk Riki urat, mégpedig szintén közfelkiáltással, köztapsal. Riki úrnak gratulálok, és kérem, hogy csatlakozzon itt hozzánk az elnöki pulpituson. Nous continuons avec le deuxième vice akkor ö, folytatjuk a második alelnök megválasztásával. Wim van de Kamp úr, üdvözlöm, és meg is adom a szót. Elnök, elnök asszony. Inkább, inkább hollandul folytatom, mondja a hozzászóló. Először is én is szeretnék gratulálni önöknek, hogy megválasztották önöket, és örülök, hogy Dominik Riké, mint a kontinuitás jele, és mint szikla az ártörésben itt van, és biztonságot nyújt nekünk. Kohorat eh, javasolnánk második alelnöknek, a néppárt kiváló tagja, és eh, nagyon is jól ismeri a közlekedési kérdéseket. Franciaország és Németország számára a francia-német tengely erősítése érdekében nagyon fontos lenne, hogy eh, ő is tagja legyen az elnökségnek. Koch úr elfogadja-e a jelölést? Igen, igen, elfogadom, köszönöm szépen. Akkor tehát következik az ő megválasztása. És kérem, hogy csatlakozzon hozzánk itt a elnöki pulpituson. Akkor ezzel megválasztjuk a harmadik halálnököt. Y a-t-il un candidat? Monsieur Zille. Van-e jelölt, Zille úr? Igen, igen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni önnek az új pozíciójához, posztjához, és sok sikert kívánok um, önnek. Uh, azt gondolom, hogy ha folytatjuk az eddigi együttműködést és baráti együttműködést, akkor sikeresek leszünk. Tomás Porébót szeretnénk javasolni harmadik alelnöknek. Poreba úr, elfogadja-e a jelöltséget? Igen, elfogadom. Akkor um, őt is megválasztjuk köztapsa. Gratulálok önnek is, kérem, csatlakozzon hozzánk az elnöki pulpituson. Most pedig megválasztjuk a negyedik alelnököt. Van-e jelölt? Ertúj úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is engedje meg, hogy gratuláljunk a Szociáldemokrata frakció nevében. Sok szeretettel az önök megválasztásához minden jót, sok sikert, és meg vagyok győződve róla, hogy a, biztos, hogy számíthat a szocialista frakció támogatására. Kicsit későn érkeztem, de ennek ellenére szeretnék köszönetet mondani kedves Mihály Kramernek is, aki az eddigi elnökünk volt. Köszönjük a két és fél éves munkádat. Bizony nagyon fontos az, hogy arcot adtál ennek a szakbizottságnak, kiváló szakértő voltál a közlekedési témákban, köszönjük a munkát, és minden jót a e, ciklus másik felére. És most pedig, kedves e, kollégánkat Újhelyi Istvánt szeretnénk javasolni negyedik alelnöknek, helyi kollégánk az elmúlt két és fél évben azt hiszem bebizonyította, hogy számos területen, főleg a turizmus területén nagyon nagy szakmai kompetenciával fordult a témák felé. A jó együttműködés és a kontinuitás jegyében eh, a szocialista frakció helyi kollégát javasolja. Köszönjük szépen, hogyha őt támogatják. Újhelyi úr elfogadja-e? Igen, köszönöm szépen. Ez egy nagy megtiszteltetés a szakbizottság szolgálatában állni alelnökként. Ha nincs más jelölt, akkor azt kérem, hogy válasszuk meg új helyi urat is. Gratulálunk új helyi úrnak, és kérem, hogy csatlakozzon hozzánk az elnöki pulpituson. Mes chers collègues! Kedves kollégák, akkor ezzel a bizottság bűrója teljes, és új elnökként el kell mondjam, kedves kollégák, hogy először is köszönetet szeretnék mondani Michael Kramernek, aki kiváló munkát végzett az elmúlt két és fél évben Köszönjük szépen az elkötelezettségét és a munkáját. Nagyon büszke vagyok önökre, hogy egy fiatal nőt választottak meg elnöknek, ezzel egyértelmű jelzést küldenek az európai polgárok számára. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer még egy ilyen fontos szakbizottság elnöki pozícióját bízzák majd rám. Ez egy nagy megtiszteltetés számámra. Azt is tudom azonban, hogy ez nagy felelősség. Az, ezzel egy időben, kedves kollégák, micsoda kiváló és szép kihívás áll előttünk a polgárok életét javítani, mindenkinek lehetővé tenni a mobilitást, tiszteletben tiszteletben tartani a, a környezetvédelmet, a technológia előrelépésének támogatása mellett a közjót szolgálni. Ez egy nagyon szép kihívás. Egyetlen szóban is össze lehetne foglalni együtt. Ennek a szakbizottságnak minden tagját képviselni fogom, az irodám mindig nyitva fog állni, és a titkárságra tekintek, önök nem bürokraták, hanem szakértők, akik a, polgár, akik a képviselők szolgálatában állnak, úgyhogy önöknek is mondom, hogy az irodám ajtaja önök előtt is mindig nyitva áll. Most mindenkire szükség van az a ki, azok a kihívások, amelyek szemben áll, amelyekkel szemben állunk. Ezeknek listája elég hosszú. A digitális forradalom, az autonóm vezető nélküli autók, Ismaelre nézek, aztán a drónok kérdése, hogy veszélyek nélkül működjön ez a piac, aztán dinamizálni kell a turizmust, hogy ez fenntartható legyen és elérhető legyen. Most kell megállapítanunk az egyszerű és világos szociális szabályokat, a szociális dömping elkerülése érdekében. Most a közlekedést be kell vonni a klímaváltozás elleni harcba, nagyon fontos a vasúti közlekedés, a kerékpáros közlekedés, Wim van de Kampra tekintek, aztán küzdenünk kell a e, túlzott szennyezettség ellen, hogy holnap mindenki tiszta levegőt szívhasson. Szeretnék köszönetet mondani a közlekedési e, bizottság tagjának, akik az EMIS bizottság tagjai is, akik e, a dízel botrányból levonják a következtetéseket, és nagyon fontos munkát végeznek ebben az atóbizottságban. Nyissuk meg az ajtónkat, ablakunkat, legyünk láthatók kívülről. Nagyon fontos lenne, hogy az Európai bizottsággal és a tanácssal való tárgyalások során lássanak bennünket. A közlekedés a mindennapi életünk alapja, a polgároknak joguk van tudni, hogy mit teszünk értük az ő érdekükben, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy a munkánkat nekik ajánljuk, és biztos vagyok benne, hogy együtt ebből a mandátumból valóban a lehető legjobbat hozzuk ki. Most kezdődik a munka. Kedves kollégák, előre! kezdjük a munkát, és hamarosan a máltai elnököt fogadjuk, máltai elnökség képviselőit fogadjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nous pouvons reprendre la séance. Folytassuk az ülést. Új az elnökség, de új Európa elnöksége is. A máltai elnökséggel leszünk ebben a következő fél évben. És üdvözlöm a közlekedési és infrastruktúrális miniszter urat Máltáról. Van valami? Mondja a csatornákkal? Monsieur Edouard Zamit. urat is, aki a turisztikai minisztere Máltának. Üdvözöljük tehát Önöket! Néhány percre majd megkapják a szót, hogy mindannyian megtudhassuk, hogy melyek lesznek a máltai elnökség prioritásai a mi szakterületünkön, és utána erről majd eszmecserét folytatunk, ha egyetértenek. Üdvözöljük még egyszer Önöket! Ó, Lodva Tájba! Matur Lahal Sütin Sena. Üdvözlöm Önöket sok tisztelettel! Európa mindig is a béke, a fejlődés, a reménység kontinense volt, és ez marad a mi ö, víziónk is. Minden szkepticizmus közepette, amit látunk a világban. Mi úgy gondoljuk, hogy folytatni kell együttműködést. Az európai projekt 60. évfordulóján Máltán van a sor, hogy megmutassa, hogy képesek vagyunk erre, képesek vagyunk vezetni a tanácsot, Európát jó irányba, és képesek vagyunk a múlt eredményei alapján jövőt építeni. És gyakran elfeledkezünk arról, hogy a legfőbb elsődleges célunk a polgárok szolgálata. Európának új lendületre van szüksége. Az európai történelem legutolsó eseményei is rámutattak arra, hogy Európának össze kell tartania, hatékonyan kell kommunikálnia üzeneteit a világban, arról, és, és jobb lehetőségeket kell teremtenie a polgárainak, hogy elérhessék azt, amit szeretnének életükben. Az utóbbi évek történései arra is rámutattak, hogy sürgősséggel kell fellépnünk, világos üzeneteket kell megfogalmaznunk a polgárokhoz közel álló üzeneteket, és folytatnunk kell az európai projektet. Ezt Márta szívesen és nagy lendülettel fogja tenni. Reméljük, hogy az elnökségünk során és sikerül hat hónap alatt kicsit megerősíteni Európát. Ez nagyon rövid időszak, de azt akarjuk, hogy Európa hitelesebb, erősebb legyen. Ugyanakkor realisztikusak is vagyunk, tudjuk, hogy hol vannak a korlátaink, de azt is tudjuk, hogy hol vannak az erősségeink. Mi mindig neutrális, semleges tárgyaló partnerek leszünk, azon leszünk, hogy a lehető legtöbb és legjobb kompromisszumokat lehessen megkötni a tagállamok között. A miniszterelnökünk, a miniszterelnök helyettes, a pénzügyminiszter, de az ellenzék vezetője is valamennyien képviselők voltak korábbi életükben, tehát tudják a lakossági szempontokat is, és úgy tekintik feladatukat, hogy a nép szolgálatában dolgoznak továbbra is. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen nehéz időkben felelősséget vállalhatunk Európáért, azon leszünk, hogy lendületet vigyünk az európai politikába, hogy közelebb hozzuk egymásokhoz a polgárokat, a polgárokhoz a politikát, és ezért a prioritásaink a következők lesznek. Belső piac, szociális kirekesztés elleni harc, bevándorlás, határaink védelme, biztonság. Nem akarok itt most részletekbe menni, a prioritások lebontásába. Lesz erre majd alkalmunk. Elnök asszony, most csak a fő címszavakat akartam bejelenteni. Áttérnék most angol nyelvre. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a közlekedési tanács elnökeként megjelenhettem önök előtt is. Amikor készültem az elnökségre, alkalmam volt már önök közül sokakkal találkozni. Ezek a találkozók megértették velem, hogy mik az önök prioritásai, fenntartásai, félelmei. És abban mindannyian egyetértünk, hogy a közlekedés minden európai polgárt nagyon közvetlenül érint, és ha Európa pozitívan jelenik meg ezen az, ebben az ágazatban, és biztonságos, működőképes közlekedést biztosít polgárainak, akkor, és munkahelyeket teremt ezzel ráadásul, akkor ezzel Európát erősíti, az európai gazdaságot erősíti. A következő hat hónap során azon leszek, hogy a megteremtett lendületet fenntartsam, a belső piacot elmélyítsem, erősítsem, el a digitalizáció irányába vigyem el. A máltai elnökség a holland és szlovák elnökség nyomaiban, nyomdokán az ő eredményeiket kívánja folytatni, és azon lesz, hogy a versenyképességet, a fenntarthatóságot a közlekedési ágazaton belül megerősítse a belső piac működésével egyetemben. Az elnökségi trió eddig is kiválóan működött együtt. Köszönöm partnereinknek a kiváló együttműködést. Tudjuk, hogy a geopolitikai kihívások azt jelentik, hogy egyre versenyképesebb, fenntarthatóbb tengeri közlekedést is kell garantálnunk. A hajózás, a tengeri szállítás robbanásszerű fejlődésen megy át. Nekem a szívemhez közel ez az ágazat amúgy is, úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos iparág, és itt is ideje van annak, hogy a nemzetközi normákat egyrészt teljes körűen megvalósítsuk, másrészt a digitalizáció irányába vigyük el az ágazatot. Tehát modern hajózásra van szükség, ahhoz, hogy fenntartható ö, ö, gazdasági erőforrássá váljon ez az ágazat Európa számára. Málta ebben élen jár. Annak ellenére, hogy vannak ellenvélemények is. Mi úgy gondoljuk, hogy a közlekedés is szorosan összefügg a polgárok biztonságával. A biztonság nem csak határvédelmet jelent, hanem biztonságos közlekedést is. A közlekedés valamennyi alágazatában, tehát a biztonságot tekintjük a legfontosabb vezérlő elvnek, és reméljük, hogy a hat hónapos időszak végére előre lépünk sok területen. Ami a béreket illeti, a közlekedési ágazatban fizetett béreket, béreket itt jobb koordinációra van szükség a különböző alágazatok és országok között, és a tengerészeti, nemzetközi tengerészeti hatósággal való szorosabb együttműködésre. Az elnökség azon lesz, hogy a hajókon keletkező hulladékok kezelését megoldja, a kikötőket fejlesz ilyen értelemben is, és a meglévő kikötői kapacitásokat, illetve kompetenciákat kibővítse. Nagyon sok az elavult kikötő Európában. Ezeket fel kell zárkóztatni a 21. század elvárható színvonalára. Ez egy komoly és nagy feladat. A jogalkotás is sajnos elavult, sok tekintetben gátolja a fejlődést a jelenlegi jogalkotás. Ami a kölcsönös elismerését illeti a szakmai képesítéseknek a, halá- a hajózási ágazatban, azon leszünk, hogy folytassuk önökkel is, és más szereplőkkel is a tárgyalásokat, és kompromisszumra jussunk. Az Európai Parlamentnek és a szlovák elnökségnek is köszönöm azt, amit előkészített ezen a területen. Ezekre a hagyományokra, eredményekre alapozva szeretnénk lendületesen tovább haladni. Meggyőződésem, hogy sok közös témánk lesz, és sok minden egyetértünk eleve. A közlekedési ágazat fontos építő köve Európának a, a hajózási útvonalak fejlesztése, a kölcsönös tagállamok közötti minősítések elismerése, belső kohéziót teremt, versenyképességet növeli az ágazatnak, és a összekötöttség szintjét növeli. Ami a szárazföldi közlekedést illeti, két fő javaslattal fogunk élni. A bizottságnak már volt egy javaslata, irányelv tervezete, megint csak a szakmai kölcsönös elismerésre vonatkozóan. Ezt az irányelvet szeretnénk valósra, valóra váltani. Minden alkérdését, a szakmai tapasztalatra vonatkozó előírásokat és a múlt évtized fejleményét belefoglalva az jogalkotásba előrelépni. Ez a javaslat javítja majd a gépkocsi vezetők biztonságát, a közlekedés biztonságát általában, is versenyképessé teszi az európai közúti szállítást. Ahogy biztosunk is rámutatott decemberben az önök ülésén, és a máltai ö, szárazföldi közlekedés biztonságáról szóló konferencián, a jövő politikáját azt kell, hogy meghatározza, hogy a közlekedés, szárazföldi közlekedés biztonságát számos területen javítsuk konkrét cél a kitűzésével és elérésével. Lesz erre vonatkozó kezdeményezésünk, egy csomag jellegű jogalkotás, amelynek az a célja, hogy amelyet szeretnénk még mandátumunk ideje alatt elfogadtatni, és szeretnénk azt a víziót is elfogadtatni, hogy a, az utas jogok területén is bőven van tennivalónk, előrelépni valónk. Máltának nincsen különösebben szárazföldi közúti infrastruktúrája, ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy talán éppen ezért könnyű lesz Máltának a mérleg nyelvét játszani, a semleges közvetítő szerepét játszani, mert nem vagyunk elfogultak. A nemzetközi szabályoknak, főleg a tengeri hajózási jogszabályoknak, normáknak a jövőben teljes körülön megkívánunk felelni. Azt a lendületet, amit az IMO-val folytatott tárgyalások során láttunk, fent kívánjuk tartani, Fontos, hogy mind a szárazföldi, mind a tengeri közlekedés területén fenntartható nemzetközi normákkal összhangban levő szabályaink legyenek. Az IMO ö, most komoly ö, reformon ment át, új stratégiát fogalmazott meg a hajókról történő káros kibocsátások vonatkozásában, ezt elkívánjuk fogadni és Európára alkalmazni ö, lendületesen. Már is meghívtam számos európai ország képviselőit egy miniszteri találkozóra Máltára, ahol a tengeri közlekedés fenntarthatóságáról fogunk egyeztetni. Elnökségünknek az a szándéka, hogy hatékonyan, lendületesen irányítsa Európát ezen célok elérés irányába, az ágazatot biztonságosá, versenyképessé tegye az európai polgárok Európa gazdasága érdekében. Ambíciózus a programunk, és azon leszünk, hogy önökkel együttműködve valósítsuk azt meg. Nyílt párbeszédre törekszünk önökkel, gondolom, hogy ez önöknek is az érdeke, és néhány szót most még Máltaiul is újra szólnék, ha megengedik. mandátumunk az a közlekedésre koncentrál, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy inkluzív munkát folytassunk a vasúti ágazattal kapcsolatban is. Ugyanez az ágazat nálunk nem létezik, de ugyanolyan fontosságot tulajdonítunk majd neki, mint a belső vízi utaknak, belföldi vízi utaknak. Azt kérjük önök től, hogy látogassanak el hozzánk a márciusban, vegyenek részt a konferencián, és vegyenek részt az áprilisi konferencián is, amelyet a vasúti ágazatról tartunk, hogy erősítsük a közlekedési ágazatot, amely nagyon fontos számunkra. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur Mizi. Je passe tout de suite la parole. Köszönöm, Mizi úr. Azonnal meg is adom a szót eh, Zemikovic úrnak ugyanennyi időre, 10-15 percben szólhat, tessék. Thank you eh, very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is eh, gratulálok önnek a megválasztásához, és gratulálok Michael Kramernek is, Kramernek is, aki kiváló munkát végzett a közlekedési bizottság élén. Tisztelt parlamenti képviselők, először is hadd mondjam el, hogy nagyon fontosnak tartom, és nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom azt, hogy itt lehetek az Európai Tanács képviseletében, a Máltai elnökség képviseletében, amit több barátom, kollégám, Mizzi úr mondott, e, ezt szeretném folytatni. E, a szeretném bemutatni a legfontosabb prioritásokat a légi közlekedéssel és a turizmussal kapcsolatban. A légi közlekedés fejleszti a belső piacot, erősíti Európa szerepét, és erősíti Európa szerepét a nemzetközi színpadon is. Ami a Máltai jelnökséget illeti, mi a kihívásokkal szembenézünk, ami a szabályozási konszenzussal kapcsolatosak, Közben a gazdasági eh, aspektust is szem előtt tartjuk. Ez gazdasági növekedést hozhat, és eh, még ennél is fontosabb munkahelyteremtést. Eh, a, az IASA, tehát a közlekedési biztonsági ügynökség reformjával kapcsolatban ez egy nagyon fontos téma, hiszen ez az Európai Uniós polgárok biztonságával kapcsolatos. Teljesen világos, hogy a két társjogalkotó biztonságos és hatékony légiközlekedési ágazatot akar Európában. A az ISZ-nek a szakértelmét a lehető legjobban ki kell használni. A környezetvédelem és a légi közlekedés közötti összefüggéseket figyelembe kell venni. A tanács elfogadott egy általános megközelítést ezzel a témával kapcsolatban, és ez egy kiegyensúlyozott szöveget tesz lehetővé, és ennek köszönhetően a tárgyalások az Európai Parlamenttel minél hamarabb megkezdődhetnek. Az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy megállapodásra jusson az Európai Parlamenttel. Bízom benne, hogy együtt tudunk működni, mégpedig hatékonyan ebben a témában. A tárgyaláshoz azonban rugalmasságra van szükség mind a két oldalon. Egy ilyen megegyezés fontos mérföldkő lenne az európai légiközlekedési ágazatnak a polgárok legnagyobb szintű biztonságát garantálva. Nem szabad elszalasztanunk ezt az alkalmat. A jövő, e, a, a, az ezzel kapcsolatos a támogatás nyújtás és a tisztességtelen verseny elleni eh, jogszabály tárgyalásában is a lehető legnagyobb előrelépést akarjuk elérni. A tagállamok és az ipar eh, feladata, hogy ezt a jogszabályt ők is értékeljék, hiszen a jelenlegi szabályozás nem megfelelő. Azt gondoljuk, hogy egy új javaslatban a hatékonyabb és hatásosabb intézkedésre van szükség, hogy biztosítsuk Európában a tisztességes versenyt, illetve a harmadik országokkal való tisztességes versenyt ami a közlekedési megállapodásokat illeti harmadik országokkal e, e, a megkezdett tárgyalásokban szeretnénk előrelépést elérni, de új e, tárgyalásokat, új egyezményeket is kívánunk kötni. A biztonság, a tisztességes verseny és a környezetvédelem mind fontos témák. Most szeretném elmondani önöknek, hogy a turizmussal kapcsolatban milyen prioritásaink vannak. A legkisebb országból származunk, európai országból származunk, és a gazdaságunk nagy részt a turizmusra épül. Ezt az ágazatot ezért nem hanyagolhatjuk el. Az ágazat az európai gazdasághoz is nagyon nagyban hozzájárul. A máltai elnökség erősíteni kívánja az európai turizmus ágazat láthatóságát, és azt ösztönözzük, hogy több európai Európai Uniós szintű intézkedést hozzunk, amely az európai turizmus e, versenyképességét erősíti. Ebben az összefüggésben a belső piacot erősíteni kell. A működő belső piac a versenyképességet erősíti, a minőséget javítja, csökkenti a költségeket, a vállalkozások számára. Az európai belső piac Európa egyik legnagyobb vívmánya. A belső piac kihasználása és fejlesztése, a digitális belső piac fejlesztése érezhető előrelépést hoz majd, eredményt hoz majd a gazdaságnak, az üzleti vállalkozásoknak, családoknak és a polgárok számára lehetővé teszi a szolgáltatás okozó jobb hozzáférést és az új technológiák megreformálták az utazási szokásokat. A kollaboratív gazdaság nem új koncepció, az online platformok is felgyorsították a turizmus ágazat reformját, változását, és a kollaboratív megosztáson alapuló gazdaságot is erősítették. A turizmus számára azonban biztosítani kell az egyenlő feltételeket. A máltai elnökség elismeri azt, hogy nagyon fontos kezdeményezéseket elfogadni Európai Uniós és nemzeti eh, szinten, például a 2018-as EU-Kína turizmus éve, illetve az Európai Kulturális Örökség éve eh, a turizmus összefügg a kultúrával szorosan, és eh, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az európai turizmus terméket erősítsük, és Kína az egyik legnagyobb külső piac Európa számára. Ez, erre nagy szükség van azért, hogy a turizmusban elfoglalt fontos helyünket erősítsük. A máltai elnökség ezeket a lehetőségeket ki kívánja használni, annak érdekében, hogy, hogy a turizmus ágazat erősítését meg tudja tenni. Az Eh, Máltai elnökség egy turizmus magas szintű konferenciát fog szervezni május végén. Ez megfelelő platformot jelent arra, hogy a tematikus kérdéseket megvizsgáljuk, és ezzel erősíteni tudjuk az európai turizmus termék eh, Európa, mint turisztikai termék eh, versenyképességét a kínai turizmus piac fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Nem szabad elszalasztani az esélyt arra, hogy ebből a piacból egy nagy szeletet szakítsunk ki. A 2018 EU-Kína turizmus éve keretében az ENSZ világturisztikai szervezetével egy közös konferenciát fogunk szervezni. Az államok, a magánvállalkozások és magánszereplők szereplők részt vesznek majd erre. Mici, ebben, Mici kollégám említette a tengeri ágazat fontosságát. Én a Blue Growth, vagyis kék növekedés stratégiát szeretném kiemelni. Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedésre van szükség, a tengerek és az óceánok nagyon fontos potenciált jelentenek az innováció és a növekedés tekintetében. Ezzel új lehetőségek merülnek fel a jó minőségű munkahelyek teremtése tekintetében. Fel kellene gyorsítani az a, a, a intézkedések meghozatalát annak érdekében, hogy egész évben ki tudjuk használni a tengerek és óceánok adta lehetőséget a turizmusban. Végeredményben pedig, kedves képviselők, Szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos a légi közlekedés és az, ezek konnektivitása, összekapcsolódása, hiszen ez hatással van a turizmus ágazatra. A légi közlekedés az Európai Unió gazdaságában, növekedésében és munkahelyteremtésében nagyon fontos, e, és szeretnénk egy további platformot létrehozni a további eszmecserére és párbeszédre megfelelő integrált közlekedési piacra van szükség a polgárok és az üzleti világ részére. A konnektivitás tehát elengedhetetlen az unió szempontjából. Az máltai elnökség az elkövetkezendő hat hónapban igyekszik előrelépést elérni az említett témákban, hogy hozzájáruljon a versenyképes és ezzel egy időben biztonságos légi közlekedés kialakításához. Ez minden kollégám eh, számára eh, fontos lesz, az Máltai elnökség alatt. Szeretném megragadni a lehetőséget eh, arra, hogy meghívjam önöket a máltai rendezvényekre, és egy turizmus task force ülést javaslok önöknek a máltai elnökség alatt, hiszen a máltai elnökség igyekszik a turizmus és a légiközlekedés tekintetében lendületet adni Európának. Köszönöm szépen. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre... Köszönöm a felszólalását. Meg is nyitom a vitát. Kezdjük a koordinátorokkal. Elsőként Wim van de Kamp kap szót minimum három percben. Minimum? Kérdezi a felszólaló. Elnök asszony. Köszönöm szépen. Először is természetesen mindkét minisztert szeretném itt üdvözölni. Nagyon sok sikert kívánok nekük ezen érdekes, de persze nehéz feladat ellátása során. Általában jó tapasztalataink vannak azon elnökségekkel, amikor kis tagán töltötte be a tanácselnöki tisztjét. Talán jobban mozgásba tudják hozni Európát, mint egyes nagy tagállamok. Először is az idegenforgalom ágazatával kezdeném. Jó tapasztalataim vannak máltai turizmussal, a St. John katedrális lavalettában, és a régi a angol buszok, amik még ott Máltán közlekednek, hát én majd nem szerelmes vagyok ezekbe a régi járművekbe. Elmondotta, ön, hogy az idegenforgalom hatalmas potenciállal bír Európában. Claudia Montero még foglalkozik majd ezzel. Ezzel az európai értékeket jobban meg tudjuk ismertetni. Az orosz és az usa fejlemények fényében ez valóban szükséges is. Azt hiszem nagyon jól kellene figyelnünk, és itt van a kérdésem a miniszter úrhoz, hogy mi a helyzet az utazási korlátozásokkal. Vannak persze problémák a menedékkérőkkel, de ugye itt vannak a e, nyitott Schengeni határok, és nagyon kell figyelnünk arra, hogy a felesleges utazási korlátozások révén ne szűkítsük be a turizmust. Aztán a közlekedési ágazatra térnék át. E, két észrevételnek nagyon örülnék Mici úr részéről. Egyrésztről ugye az, hogy jobban kellene alakítani a polgárokhoz fűződő kapcsolatunkat nem állunk nagyon jól most itt Európában, a polgárokkal való kapcsolatot jobban kellene ápolnunk, nagyobb figyelmet szentelve ennek a kapcsolatnak, és örülök, hogy ön ezt tervezi. A második észrevétel a felgyorsítás. Én is túl lassúnak tartom Európát, nagyon sokat beszélünk, és a jó politikai intézkedések különösen a közlekedés területén gyakran nagyon hosszú ideig húzódnak. Ha Meltának sikerül ezen a területen felgyorsítani a dolgokat, munkát, akkor azt hiszem, hogy hatalmas ö, eredményt érnek el. Elnök asszony, talán még röviden a légiközlekedésről szólnék. Az jelzáról szólt a ö, miniszter, Marinescu kollégám még mond majd erről valamit. Ön a ö, az utasjogokról is említést tett, ami Gibraltárt illet, illetve Spanyolország és Anglia között fennálló problémát az önök történelmére tekintettel is. Nos, talán itt esély kínálkozik önöknek arra, hogy valamit tegyenek. Aztán a közlekedésbiztonság területe nagyon fontos és szükséges, és örülök, hogy a digitalizáció ügyét előre óhatják önök vinni. Még egyszer üdvözlöm önöket, és nagyon sok sikert kívánok! Elnök, köszönöm Wim van de Kamp. El, megmondtam én, hogy túl fogja lépni a három perces határidőt. Ismail Ertok következik a szocialista frakció nevében. Köszönöm részemről, a mi részünkről is, a szocialista frakció részéről, tisztelt miniszter úr, Méci, illetve Zamit Lewis miniszter urak. Nagyon sok sikert kívánok a következő öt és fél hónapban. A szocialista frakció természetesen minden erejével támogatja majd önöket. Örülök annak is, hogy mely súlypontokat nevezték meg a prioritásként. Örülök eh, annak is, hogy az elnökség célul tűzte ki, hogy Európa továbbra is maradjon az első utazási célpont a világon, az Európai Unióban persze vannak bizonyos hiányosságok, ezt nem szabad elrejtenünk, és ebben az összefüggésben jó, hogy a Mártai elnökség a turizmust ennyire fontos prioritásnak érzékeli. Ugye itt a Kínával kapcsolatos idegenforgalmat is említette. Mennyiben tudnak élni a befolyásukkal, főként a minisztertanácsban? Ugyanis itt a vízumrendszer nagyon korlátozó jellegű és nagyon merev. Ezt talán kicsit fel lehetne lazítani, persze úgy, hogy ez nem menjen a biztonság rovására. Itt az EU-n kívüli harmadik országok esetében talán erősebb lenne a turizmus, ugye ön szólt Kineról teljesen helyesen, a Kineból jövő turisták száma folyamatosan nő. A múltban mindig kiaknáztam az alkalmat, hogy a kínai és Kínával foglalkozó szakértőkkel eszmét cseréljek, és azt hiszem, hogy különösen a szállodákban még nem álltak rá a kínai polgárok specifikus igényeire teljes mértékben, és talán ezen a területen kellene fellépniük. Aztán jó az is, hogy a légi közlekedést is megemlítették célként, prioritásként. A jelzával kapcsolatosan teljesen igazuk van. Meg vagyok győződve arról, hogy az első fél évben meg kellene próbálnunk sikeresen lezárni ezt az ügyet. Az egyik legfontosabb témám a digitalizáció. Erről is említést tettek önök, és meggyőződésem, hogy a közlekedés területén a mobilitás a digitalizáció egyik ösztönzője kell, hogy legyen. Ott van ugye az automatikus vezetés, a hálózatok. Hogyan lehetne az Európai Parlament közlekedési szakbizottsága részéről kéz a kézben együtt dolgozni az önök tanácselnökségével, hogy ezen célokat még inkább a középpontba helyezzük. Köszönöm még egyszer, és nagyon sok sikert kívánok az elnökségükhöz. Remélem, hogy jó lesz az együttműködésünk. szíve úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm én is a miniszter urakat. Érthető számomra, hogy a tengeri, tengeri szállítási kérdések foglalkoztatják Máltát, a Máltai elnökséget, földrajzi helyzetéből adódóan is. Beszélt ön a személyszállító hajó biztonságáról, a jogokról és azról a jogalkotásról, ami jelenleg is zajlik. De a környezetbarát tengeri közlekedés szempontjából 2015-ben a Balti tengeren történt egy kezdeményezés, amely a tengeri hajók kénkibocsátását hivatott csökkenteni. Nem fordulhat elő esetleg, hogy a Máltai elnökség a kéncsökkentésnek a földközi tengeren is érvényt szerző intézkedéseket hoz, és elindít egy ugyanilyen mozgalmat, mint ami a Balti tengeren van? Ugye már nagyon sok országgal határos a tengeren keresztül. Aztán említette tovább kívánják vinni a szárazföldi szállítás ügyét. Azt megértem, hogy ez Máltának esetleg nem fő prioritás, de érdekelne, hogy ön mit értett ez alatt. Máltaiként mit tudnak önök tenni a szárazföldi közlekedés és a jogalkotás javításáért. Luis miniszter, miniszter úrnak is köszönöm, amit elmondott önhöz is lenne egy kérdésem. Több évvel ezelőtt a letelnökség ideje alatt a tanács megpróbálta az EU turizmust felfejleszteni. Önnek vannak-e adatai arra vonatkozóan, hogy ez mennyire volt sikeres, főleg a kínai turisták Európába csalogatása tekintetében? És ha igen, hol és miért, és ha nem, hol és miért nem? Tudjuk, hogy Svájc például a kínai turisták egyik kedvelt célpontja, de pont nem EU országról beszélünk. Vannak-e erre vonatkozó kezdeményezések, hogy az Európai Uniót pekicsként eladják a kínai turistáknak, akik ugye millió számra jönnek Európába, és még többen jöhetnének, hogyha nem lenne szétaprózódott és pusztán tagállami a turizmus fejlesztés. Köszönjük szépen, Zile úr! Tika úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter urak, üdvözlöm én is önöket az ALDE frakció nevében. Elnézést kérek, hogy miután elmondok néhány mondatot, itt el kell majd mennem, több társammal van egy kezdődő ülés, amelyre muszáj elmennünk. De a turizmussal kezdeném, engedjék meg így is. A máltai elnökség számára szerintem az idegenforgalom egyedi, egyedülálló lehetőséget jelentene, hogy újra ráirányítsuk az idegenforgalomra figyelmet. Sajnos ez hullámokban jön az iránta való lelkesedés, aztán az lelohad mindig. Nagyszerűnek tartottam azt, hogy ön összekapcsolta az összekapcsolási eszköz témáját a légi közlekedéssel, igen a nem európai turisták Európába jövetelének természetes módja a repülőgép, és fontosnak tartanám, hogy a kínai, de nem csak a kínai turistákat jobban Európába vonzzuk, és ez különösen a légi közlekedés szabályozásának újragondolásával is történthet. El kell döntenünk, hogy milyen turizmust akarunk. Gondolom, hogy főleg minőségi turizmust. Akik messziről hajlandók eljönni és megveszik a repülőjegyet, azok általában egyéb szempontból is hát költésre képesebb turisták, gondolom én. Ami a földközi tengeri szállítást illeti, ezen belül szerintem sürgősen meg kéne reformálni az ide vonatkozó szabályokat. Ön is mondta, hogy lendületre van szükség. Én több közlekedési dossziéban vagyok árnyék előadó, és őszintén szólva eddig azt éreztem, hogy ezen a területen a lendület soha nem a tanácstól jön a tanácsban a tagállamok, mintha nem is értenék, hogy mi a probléma, már pedig ha egy kicsit felülről nézzük, akkor látjuk, hogy mennyire fragmentált az idegenforgalmi piac Európában, és ha képesek lennének a tagállamok túl nézni saját határaikon, akkor látnák, hogy mire van szükség meg kell változtatnunk az attitűdjeinket, a gondolkodásunkat, és nem csak a retorika szintjén, hanem a szabályozás szintjén is ennek le kéne csapódnia. Ha ezt tényleg így gondolják, azt nagyra értékelném. Ami a szárazföldi szállítás közlekedése vonatkozó csomagot, jogalkotási csomagot illeti, szeretném megtudni, hogy mi az ön elvárásuk, víziójuk, hogy tudunk-e tenni valamit a szárazföldi közlekedés fragmentációjával szemben, mármint a szabályozás fragmentációjával szemben. Nagyra értékelném, hogyha ezen a területen néhány részletet is közölnének velünk, bár szégyennel mondom, hogy, szégyennel mondom, hogy most el kell mennem, de remélem ezt megértik, és kollégáim majd elmondják nekem, hogy erre a kérdésre mit válaszoltak. Köszönöm viszontlátásra! Monsieur Selika, merci. Madame Kilonen. Köszönöm, Telicska. Úr Kilonen asszony következik. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset ministereille. Ja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Poja. Help. Köszönöm a miniszter uraknak, hogy eljöttek hozzánk. E, e, a felsorolt témák mind-mind egyenként is nagyon súlyosak a belvízi hajózás, áruszállítás foglalkoztat engem most, az ide vonatkozó háromoldalú egyeztetés kapcsán kérdezem, hogy hogyan tudjuk megvalósítani majd a kitűzött célokat, például a kibocsátási céljainkat. általánosságban is érdekelne, hogy önök mit terveznek az EASA vonatkozásában, és hogy tovább viszik-e majd a parlament által szorgalmazott vonalat, amely a közlekedési szolgáltatások, hálózatok, környezet barát fejlesztésére irányul. Reméljük, hogy a Málta elnökség ennek a jelentőségét megérti és alkalmazza. Köszönjük, külön úr. Michael Kramernak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden jót kívánok a tanácselnökségnek. Itt nem csupán egy új elnökségről van szó, ugye arról van szó, hogy Meta először tölti be ezt a tisztet, és azért minden jót kívánok önöknek. Néhány dologra térnék ki, Ugye mindannyiunkat egyelő bánásmód illeti meg, mondották. Németországban az a helyzet, hogy a teherautókra kirót pályadíj 13%-kal csökkent, ugyanakkor vasúton ez 13%-kal nőtt. Nemzeti szinten pedig ugye változtak az adójogszabályok, a 1,1 milliárddal több adó kivetés háromlik a benzinre. A vasúttal szemben ez egyébként nem fair dolog. Ön sikra szele azért, hogy európai szinten olyan jogszabályok szülessenek, hogy a német teherautó díj csökkentését európai jogszabályokkal alapozzák meg, ez ugyanis nem fel, nem tisztességes, a máltai elnökség tehát síkra szele azért, hogy változtasson ezeken a dolgokon, hogy tisztességes verseny alakuljon ki a közúti és vasúti közlekedés között, és az nem környezetbarát közúti közlekedést ne hozzák előnyesebb helyzetbe. Aztán ott vannak a tartós hátrányok a hajózásra szemben. Ugye a hajózás környezetbarát, de csak akkor, hogyha az emissziókat megfelelően szabályozzák. És nehéz olajt használnak a hajók, ez a kőolajtermelésből származó termék, és különleges szemétégetőnek lehet ezt tekinteni szűrő nélkül. Volt egy konferencia, hogy hogyan lehet ezt jobban ellenőrizni, ugyanis valahogy a szemcséket le kell ülepíteni, de a legjobban nehéz olajat betiltani, mert egyszerűen nincsenek ellenőrzések, nem működnek. Itt a nehéz olajat teljesen be kellene tiltani, ugyanis ez nagyon-nagyon szennyezi a környezetet, legalább annyira, mint 5 millió autó, annyira szennyezi egy ilyen óceánjáró hajó a környezetet. Az óceánjáró hajók ugye állam, állam utat jelentenek, és ugye, hogyha az óceánjáró hajók imidzse kedvezőtlen lesz, akkor ez egy teher, mert például Velencében sokkal nagyobb a környezeti terhelés, a légszennyezés, mint egy olyan városban, ahol az autók közlekednek. Tehát, hogyha a fenntartható turizmust akarják ösztönözni, akkor természetesen ebbe az irányba kellene elmozdulni, és kérdésem, hogy milyen elképzeléseik vannak önöknek ezzel kapcsolatosan. Elnök, köszönöm Kramer úr, Peter úrli képviselő következik. Tack för ordet och eh, <clears throat> Köszönöm szépen. Nagyon sok témát soroltak önök fel, mint prioritást ezen kis ország Málta részéről. De hogyha reálisan nézzük a helyzetet, hát azért hat hónap alatt nem fog nagyon sok minden történni. Az elnökség ugye felhívja a figyelmet ezekre a prioritásokra, aztán talán nem sok mindent fog elérni. Mindenféleképpen sok sikert kívánok önöknek. Számomra a közúti közlekedési csomag a legfontosabb ezen hat hónap során. Ezzel a csomaggal megmutathatja a máltai elnökség, hogy valóban komolyan veszi a feladatát. Ugye amikor egyenlő bánásmódról beszélünk valamennyi gazdasági szereplő vonatkozásában, a munkavállalókat nem szabad arra kényszeríteni, hogy a nap 24 órájában a kamion vezető fülkében tartózkodjanak. Itt megmutathatja az EU, hogy valóban a polgárokért, a munkavállalókért, az igazságosságért, az egyenlő munkafeltételekért dolgozik-e, vagy pedig továbbra is hagyja, hogy a kamionsofőrök továbbra is embertelen körülmények között dolgozzanak, egymás kárára versenyezzenek. Ez tehát a döntés, ami előtt Európa áll, és remélem, hogy Márta kedvezően fog hozzájárulni az egyenlő versenyfételek megteremtéséhez a közúti közlekedésben, a nemzetközi piacon. Elnök, köszönöm nagyon hosszú felszólaló lista van, Kérem tehát, hogy most már mindenki másfél percben szóljon csupán, és nagyon oda fogok figyelni az időre, hogy aztán a miniszterek válaszolhassanak az összes kérdésre. Claudia Tarpadár következik másfél percben. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni önöknek, illetve az elnök asszonynak. Jó, hogy női elnökünk van milyen tisztelt közlekedési miniszter úr és turizmussal foglalkozó miniszter úr, nagyon jó, hogy ellátogattak ide hozzánk a szakbizottságunkhoz az Európai Parlamentbe. A turizmus és a közlekedés nagyon gyakran említődik együtt. Nagyon fontos is ez, mert ennek erős hagyományai vannak a turizmus területén, és remélhetőleg sok fellépést látunk majd az önök részéről, a turizmus valóban prioritássá válik az európai intézmények politikájában, de nagyon jó lenne az is, hogy ez a kapcsolat, ami ugye természetes módon fennáll a közlekedés és a turizmus között, az még erőteljesebben kiemelődnék. Ugye itt infrastruktúrális szempontok is vannak, és az összekapcsolás kérdésköre a turizmus területén. Ebben az évben ugye itt a fenntartható fejlődés évét ünnepeljük, a jövő évben pedig a kulturális örökséggel foglalkozunk majd európai szinten. A következő évet a multimodalitás témájának is szenteljük ezen kívül. Azt hiszem, ez egy jó ösztöndést ad a turizmusnak és a közlekedésnek az Európai Unióban meg kellene ragadnunk, tehát ezt az alkalmat kihasználva, ezt az esélyt. Szívesen hallanék még többet erről az összefüggésről, talán vannak konkrét fellépések is, amiket önök terveznek ebben az irányban. És még valami, amit szeretnék mondani. Itt az elnök asszony félbeszakította, az felszólalt, mert lejárt a másfél perces hozzászólási ideje. Most pedig Plus asszony kapszott másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a minisztereknek a beszámolót. Az, ez a tevőjeként egy olyan témára összpontosítanék, amely mindkettőjüket érinti. Ahogyan tudják, novemberben kialakítottuk az ez alaprendelte kapcsolatos pozíciónkat, és jelenleg arra várunk, hogy a tanácssal megkezdjük a három oldalú egyeztetést. A frakciómban egy dolog nagyon fontos, amelyet újonnan épített be a parlament ebbe a rendeletbe. Nagyon fontos a foglalkoztatási modelleket megvizsgálni, amelyek esetleg veszélyeztetik a repülésbiztonságot. Egy cikket illesztettünk be ebbe a rendeletbe, amely az ELZEN-nak egy mandátumot ad. Ezen cikke ellen a légitárságok, akik ilyenfajta üzleti modellekre építették a gyakorlatukat, már felszólaltak. De egyesek még nem értették meg megfelelően ezt a szabályt Ugye itt a szociális biztonságot a lég, légi közlekedés biztonságával keverik egyesek, de ezt nem lehet az elzával megoldani. Az említett cikkben kizárólag a légi közlekedés biztonságáról van szó. Itt a veletok nyomást gyakorolnak a munkatársaikra, a tekintetben, hogy a biztonsági előírásokat kerüljék meg. Itt az elzenak fel kell lépni az ilyen esetekben. Nagyon sok ilyen példa van. Például egyes pilóták túl sok kerozint visznek fel a fedélzetre, egyesek betegen repülnek, mert féltik az állásukat, hát ez mindenféleképpen biztonsági kockázatot jelent. Itt az elnök megint félbeszakította a hozzászólót. Merem. Rövedalon asszony következik másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, gratulálok önnek megválasztásához. Miniszter urak, örülök, hogy ellátogattak ide erre az eszmecserére. Örülök az elnökség munka programjának, is ebben szerepel a szociális inklúzió, ez is egy prioritás. Ez egy erős politikai kötelezettség, itt a kulcsdosszióval kapcsolatban előre kell lépnünk, különösen a közlekedés területén. Ugye itt a szociális dimenzió mindenképpen gyenge a belső piacon. Mik az önök céljai a politikai kezdeményezések, mik a fő dossziék, ugye a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelvre gondolok, és a közleked, közúti közlekedési csomagra. Hogyan akarják a tagállamok álláspontját ezen érzékeny dossziékat illetően megállapodásra hozni? Ugye itt a postaládat cégek elleni küzdelemre is gondolok, amelyek tisztességtelen versenyt teremtenek ezen a területen, és szociális dömpinget hoznak létre. A környezetvédelem kapcsán ugye Merten lesz majd egy ülés, tudnának-e konkrétabbat mondani, hogy mik a kötelező célkitűzések az emisszió csökkentés területén a közlekedése kapcsolatban 2030-ig, hogyan lehetne egy ambiciózusabb text, szöveget kialakítani a tagállamokban ezen klímacélok elérését elősegítendő elnök. Most pedig Ueli úr következik. Új helyi úr. Azzal kezdem, hogy Edward Zemik Lewis miniszter úr az elmúlt két évben, amióta én a turizmus albizottságunkat vezetem, volt a legaktívabb turisztikai miniszter az Európai Uniós miniszterek közül Legtöbbet őt láttam, legtöbbet őt hallottam nemzetközi rendezvényeken. Ez nekem egy nagyon komoly bizalom a következő féléves tanácsi munkához. És miután másfél percben nem tudjuk kivitatni a turisztika helyzetét, de mi szoros kapcsolatban vagyunk, és köszönjük szépen a meghívást a Task Force ülésre, egy kihelyezett ülésre, remélem meg tudjuk szervezni Máltán. Tegnap erről beszéltünk, így majd oda, ott belemegyünk a részletekbe. Itt most csak két dolgot hagy emeljek ki. Az egyik a vízum csomag, aminek itt ez a bizottság az egyik nagy harcosa volt, hogy a turisztika szempontjából egy jó vízumcsomagunk legyen, és fél éve blokkolja a tanács a trialógust. Itt van a lehetőség a máltai elnökségnek, hogy ezen előre lehessen lépni. A másik kérdés pedig, amiről sokan beszéltek, Cíle képviselő úr is megemlítette, a harmadik országokkal, például a Kínával való európai viszony, akkor én majd most még egyszer elküldöm az összes olyan tájékoztató anyagot, amit mi a Task Force-ból és a európai turisztikai szakmai szervezetekkel közösen kidolgoztunk, hiszen nagyon aktív munka zajlik. Mi ebben a bizottságban döntöttünk olyan pilot projektekről, amelyek most érnek révbe. Tehát erről majd tájékoztatom önöket. És végül hagy köszöntsem eh, Dali képviselőasszonyt itt közöttünk, aki az egyik legaktívabb máltai képviselőasszony. Remélem tudja segíteni a munkánkat. Köszönöm szépen, és jó munkát mindenkinek. Merci, cher collègue. Je laisse... Köszönöm, kedves kolléga. Most pedig Montero eh, asszony kap szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony. 30 másodpercet arra szennék, hogy gratulálok önnek új tisztségéhez. Most pedig, ugye közlekedési szakbizottságként üdvözöljük a közlekedésügyi és idegenforgalommal foglalkozó minisztereket. Minden jót kívánunk, hatalmas kihívásokkal néz szembe Málta a következő fél évben. Konkrét kérdéseken kell, hogy dolgozzanak, amelyek nagyon fontosak számunkra, mert a polgárokat képviseljük. A turizmus és a közlekedés az a két terület. Nagyon keményen dolgoztunk ezekben az években, megpróbáltuk ezen témákat a figyelem középpontjába helyezni, és most végre egy olyan elnökség van, aki, amely nagyon sokat fog foglalkozni a turizmus kérdéskörével, amely természetesen kapcsolódik a közlekedés területéhez. Köszönöm a fejtegetéseket a prioritást illetően a turizmus területéről, ezek nagyon lényeges prioritások. Prim, a nagyon jól tudja, hogy mennyire fontos a turizmus egyes országok, a sziget országok, sziget régiók számára, különösen a part mellé turizmusra gondolok. Amit tehát önök mondanak, az nagyon fontos számunkra, fontos a turizmus ösztönzése, promóciója Európában. Ugye egy magas szintű konferenciáról szóltak önök, ezt ugye meg kell szervezni, és ezen nagyon sok tagállam tud majd részt venni, hogy hosszú távú stratégiát alakítsanak ki a partmenti és a hajózással összefüggő turizmus vonatkozásában. Ami pedig a közlekedést illeti, ugye itt a tengeri hajózás európai évét ö, ö, szervezzük, erre kell összpontosítani a tengeri hajózásra, az ehhez kapcsolódó tevékenységekre, és arra, hogy mit tudunk tenni, hogy a szigetek hozzáférhetőségét javítsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok ennek a megválasztásához és a két miniszter úrnak az előadáshoz kis kisország, hat hónap kevés, csodákat nem várunk, de sok sikert kívánunk, és jó együttműködést remélünk. Két konkrét kérdésem lenne. Mici miniszter úrhoz a közlekedési ágazat kapcsán. Tudom, hogy ez nehéz, komplex téma. Csodák, mondom, nem várunk, de azért érdekelne, hogy hol tart a European Sky, a Single Sky ügye, jelenleg diplomáciai blokkolás által szenved a téma. Lehet, hogy pont egy kis országnak van lehetősége ezt feloldania. Mit gondol erről? El tudná képzelni, hogy az EMZÁ-val jobb együttműködést folytat továbbá a jövőben az Európai Unió? És túl kevés az infrastruktúra ezen a területen. Mit javasolna? Ami a belső vízi hajózást illeti, ugye ennek a témának én itt az előadója vagyok, várom önökkel a konkrét együttműködést, most pedig Luis miniszterelnökhöz fordulok. Ön, ha jól emlékszem, turisztikai miniszter is volt, egyszer ilyen minőségében találkoztunk, ha jól emlékszem, igen. Nagy örömmel megyek majd áprilisban Máltára, hogy a tengeri közlekedéssel kapcsolatos konferencián részt vegyek, és ezeket a témákat áttárgyaljuk. Gondolom még sokszor fogunk találkozni. Várom az együttműködést. Köszönjük szépen. Van Miltenberg úrnak adok másfél percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örömmel látom, hogy prioritásszán a máltai elnökség a légi közlekedésnek. Egyetértek azzal, hogy a Gibraltár problémát prioritással kéne kezelni és megoldani. A tanácsban ugye elakadt a folyamat, itt tehet valamit az elnökség, és most hallottuk éppen, hogy a Single European Sky program is akadozik. Remélem, hogy Máltának sikerül feloldania ezt a blokkádot. Gibraltárt vissza kell tenni a napi rendre hajlandóak lesznek-e ez, erre, látják-e ennek esélyét, és ha igen, akkor milyen konkrét lépésekben eh, képzelik megvalósítani, eh, vagy hát megoldani ezt a problémát. Második kérdésem a szárazföldi közlekedéssel kapcsolatos, ha jól tudom, akkor most Road Initiative-ről beszélünk, nem Road Package-ről, hogy fontos legyek. Nos, a Road Initiative kapcsán szeretném tudni, hogy lesz-e dereguláció, ahogy e, ígérték, és a piacokhoz való jobb hozzáférés. Májusra ígért az előző elnökség nekünk valamit, fogják-e ezt folytatni, tartani, ezt a, az ígéretet? Daphne asszony, köszönöm elnök asszony, üdvözlöm miniszter urakat. Jó látni, hogy ilyen szakértelemmel vágnak neki az előttük álló útnak és munkának. Említették az utasjogokat. Én ennek a témának az előadója vagyok, és nagyon sok frusztrációt élek meg, nem csak előadóként, hanem utasként is és ugyanakkor tudom, hogy ez egy nagyon kényes kérdés, amit viszont nagyon jól lehetne európai szinten szabályozni, ami a vasúti utasok jogait illeti, a jelenlegi szabályozás nagyon gyenge, sok kiskaput ad, sok kivételre van lehetőség. Szeretném, hogyha bátran neki állnának ezek felszámolásának. Nagyon frusztráló, hogy egyes országokban működik, a, a törölt vagy késő, későn érkező vasúti járatok után a visszatérítés, más országokban pedig nem is hallottak még arról, hogy ilyen lehetséges. Mindenki tudja, hogy vannak olyan helyzetek, ahol nem lehet a vasutat hibáztatni egyes elakadásokért, de olyanok is vannak, amikor igen és mi is legyen a helyzet, az utasokat nem lehet ott hagyni valahol egy pályaudvaron két destináció között. Déli úrnak adok szót egy ellel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok önnek a megválasztásához, sok sikert kívánok. Új pasztján remélem, hogy ö, nem keverednek majd a funkciók. Miniszter urak, köszönöm, hogy eljöttek, időt szántak ránk, elmondták prioritásaikat. Örömmel láttam ezek között, hogy a belső piac elmélyítése terveik között szerepel, és prioritásaik között főleg. Nyilvánvaló, hogy gazdaságunknak mindenképpen szüksége lenne itt több egységesítésre, harmóniára, és tudjuk, hogy milyen akadályok gátolják eh, azt, hogy egyes tagállamok megvalósítsák a belső piacot teljes körülön. Különösen a közlekedési ágazatban ez kényes és szomorú. Eh, úgy érezzem, hogy túl nagy administratív teher hárul a közlekedési szolgáltatókra, főleg a kisebbeknek nehéz ezeket mind teljesíteni. Hogyha folyamatosan változó szabályozási környezetben megfeleljenek. Gyakran maguk a szabályozások fragmentálják a belső piacot, ami szomorú. Remélem, hogy az elnökség tesz valamit azért, hogy ez ne így legyen, és egységesebb legyen valóban a piac. Marinescu úr. Köszönöm, elnök asszony, sok sikert kívánok. A következő két és fél évben új posztjához. Luis miniszter úr, ön a rugalmasságról beszélt. Tudtommal a tanács és a parlament is európai intézmények. Az Európai Parlament soha nem fog elfogadni olyan jogalkotást, ami nem európai jellegű, hanem renacionalizációra tör. És soha nem fogunk olyasmit elfogadni, ami kevesebbet, kevesebb hatalmat biztosít nekünk, mint amennyi jelenleg van nekünk. A rugalmasságot tehát tessenek így érteni, én így értem, az együttdöntése eljárás során mindenkinek rugalmasnak kell lenni, és főleg az európai irányba, és nem a renacionalizáció irányába. Ami a Single European Sky az egységes égboltot illeti, és a tanácsi blokkolást. A tanács évek óta nem hagyja végre a saját megszavazott döntését. Pedig a Lisszaboni szerződés előírja, hogy ezt meg kell valósítani, úgyhogy eh, a normál szabálykövetés követeli, hogy tárgyaljunk az egységes európai égboltról, bármennyire eh, kényes is az egyes országoknak. Március után nehéz lesz elfogadni most már azt, hogy egyes országok, főleg itt Spanyolországra gondolok, blokkolják a folyamatot, az EU többsége ellenében, és minden szabály ellenében. Tehát kezdjenek el tárgyalni a, a SES 2 pluszról. Köszönöm, Gos úr. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm a minisztereknek is a bevezető előadásokat, a prioritások felvázolását. Két téma nem szerepelt ezekben az előadásokban, a Brexit és a menekültek, a migráció ügye, ami meglep. A vízumpolitikát is ideértve. Messi úr, ön a vasúti utasok jogairól azonban beszélt. Ebben a bizottságban mi mindannyian a multimodális közlekedés hívei vagyunk. Van értelme külön a vasúti utasok jogairól beszélni, nem kéne inkább általában véve az utasok jogairól beszélni? Köszönöm. Mi is köszönjük. Izabela de Montes. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék önnek és jó munkát kívánok önnek, az alelnököknek, valamint a máltai elnökségnek is. Jól ismerem Máltát, és tudom, hogy milyen sokat tesz a turizmus vonatkozásában. Szeretném elmondani, hogy az Európai Parlamentnek kialakult mert az álláspontja, amit elfogadtunk 2015. októberében. Elfogadtunk egy jelentést a turizmussal kapcsolatosan, én vagyok a jelentéstevője ennek. Nagyon sok téma merült fel abban is, amelyről önök is szóltak. Ezen kívül egy stratégia is létezik az Európai Bizottság részéről. Szerintem helyes turizmusokról beszélni. Kérdés az, hogy mely prioritás alakult ki önök szerint a turizmus egyes ágazatait illetően. A légigazlekedés vonatkozásában fontos Gibraltar ügyének kifejezett megemlítése, fontos ezt a problémát megoldani, az egységes európai légteret létrehozva, Holnap szavazni fogunk az európai aeronautikus stratégiáról, és én egy módosítót is javasoltam, és itt pontosan megemlítem Gibraltar ügyét önöknek tehát pontos álláspontjuk van, és remélhetőleg holnap ez az én módosítom támogatásra talál majd a képviselők körében. Ami pedig a fenntarthatóságot illeti érdekelne, hogy mit akarnak tenni az alternatív tüzelőanyagok, a cseppfolyósított földgáz és egyéb tüzelőanyagok ügyében, amelyek környezetbarátabbá teszik majd a levegőnket. Um, well, welcome, ministers. Ford asszony, köszönöm szépen Foster asszony, köszönöm szépen a miniszter uraknakat sok szeretettel köszöntöm. Engem is érdekel a, <clears throat> a tengeri ágazat, és szorosan együttműködök nagy figyelemmel kísérem ezt a témát az Egyesült Királyságban, a biztonsági szabályokat, stb. Nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk. Ez egy nemzetközi típusú közlekedési mód, az IMO-nak meg kell felelnünk, és nem szabad itt eh, keresztben haladni. Nagyon fontos az IMU-nak való eh, megfelelés, eh, és ezt figyelembe kell venni, amikor jogszabályokat fogadunk el. Ami a légiközlekedést illeti, én korábban jelentéstevő voltam a légiközlekedés biztonságával kapcsolatban, az Egységes Európai Égbolta kapcsolatban, illetve dróna, drónokkal kapcsolatban. Itt voltam a parlamentben, amikor az IASA létrejött, <clears throat> úgyhogy ez nagyon fontos, ez egy technikai szintű szabályozás, ez nem politikai anyag, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt aktualizáljuk. Ön említette a verseny kérdését, nagyon fontos, hogy nyitott határaink legyenek, biztosítsuk azt, hogy a világban közlekedő légitársaságok előtt nyitva legyenek az utak, a kapuk és a szolgáltatásokhoz hozzáférjenek, ez a turizmus számára is elengedhetetlen. Fante Kamp elmondta, hogy 1964-ben nyerte meg eh, Málta eh, a függetlenségét. A máltaiak eh, többsége a függetlenség mellett szavazott, ne, fegyeljük el, ne felejtsük el, hogy Gibraltára nem régen volt népszavazás, ahol 98% a lakosoknak amellett szavazott, hogy az Egyesült Királyság marad, tagja maradjon. Köszönöm szépen, Foster asszony, de Grande Pascal képviselő. Gracias, felicidades, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálok önnek a megválasztásához, a máltai elnökségnek pedig sok sikert kívánok, és minden jót. Spanyolként nyilván Gibraltáról kell beszélnem, van megoldás, nem most kell ezt kitalálni. A londoni nyilatkozat, ez azt jelenti, hogy Gibraltár esetében Gibraltár tehát esetében a légi közlekedési e, e, feltételeket akkor lehet alkalmazni, hogyha megállapodnak a felek. A vita már elég régóta tart. Ezt az elvet kellene, ezt az elvet kellene érvényesíteni ahhoz, hogy végre előrelépést érjünk el és nagyon sajnálom, hogy ez a blokkoló körülmény a um, utasjogok eh, tiszteletben tartása és érvényesítése érdekében. Ami a Brexitet illeti, az Európai Uniós eh, tagállamok között igenis különbséget kell tenni azzal kapcsolatban, hogy olyan ö, eh, tagokról van egy szó, amelyek itt maradnak az Európai Unió soraiban, vagy olyan tagállamról van egy szó, amely hamarosan elhagyja az Európai Uniót. Ö, Spanyolország tart már engedményeket, az itt felvetett referendum pedig illegális. Ez továbbra is a gyarmatosítás egy formája, ami folyik. Spanyolország azt javasolta, hogy Spanyolország és az Egyesült Királyság közös területe legyen Gibraltár, hogy a polgárok jogait ne nyírbáljuk meg. Nagyon sok spanyol van, aki Gibraltáron dolgozik, és ezt eh, szívesen teszi. Nagyon és baráti kapcsolatok vannak ezzel az országok. Van, országgal van kiút, jogi szempontból is, eh, nem tudom, miért nem használjuk ezt. Spanyolország egy elő, elég nagy vonalú javaslatot tett a Brexit eh, tükrében. Köszönöm szépen elnök úr, ön is elmondta, hogy a tengeri biztonság nagyon fontos. A tengeri biztonság hogyan illeszkedik a többi közlekedési ágazathoz? Ez egy nagyon fontos téma. Ön beszélt a stratégiáról, beszélt az északi kikötőkről, a déli kikötőkről, és Európán belül még mindig a közutak jelentik a legnagyobb tengelyt észak és dél között, és ez nagyon sok környezetvédelmi terhet ró Európára, hogyan lehetne a tengeri közlekedést erősíteni. Köszönöm szépen a kérdéseket. Most mindenkinek, tíz, mind a kettőjüknek 10 percet tudok adni, hogy megválaszolják ezeket a kérdéseket, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm a kérdéseket, és köszönöm a kedves szavakat. Mindenki tudja, hogy a közlekedésnek nagyon nagy kihívás, közlekedés nagyon sok eh, kihívást tartalmaz, és nagyon sok munka jár ezzel. Ezt a eh, eh, tapasztalatban mondom. Önök azt mondták, hogy nem várnak csodát. Hát nem is lesznek csodák. De van egy máltai mondás, amely szerint egységesek vagyunk, akkor vagyunk egységesek, hogyha összetartunk, vagyis egységben az erő ahol van akarat, ott van lehetőség is. És csak így tudunk előrelépni. Csak így lehetünk sikeresek. És akkor most rátérnék azokra a kérdésekre, amelyeket felvetettek. Ami a közúti biztonságot illeti, olyan célokra koncentrálunk, mint például a súlyos balesetek számának csökkentése, egy miniszteri nyilatkozatot akarunk elfogadni a köz, közúti eh, közlekedéssel kapcsolatban Ezeket a súlyos közlekedési baleseteket 2025-re felére akarjuk csökkenteni. Az Európai eh, Parlament eh, felhívta az elnökséget arra, hogy, hogy vegyék komolyan a súlyos közlekedési baleseteket, és intézkedéseket fogadjanak el ennek csökkentése érdekében. 2010-ben a belga elnökség alatt elfogadtak egy ezzel kapcsolatos dokumentumot. 135 ezer súlyos baleset van évente, vagyis évente 100 illetve naponta 170 súlyos balesetre kerül sor, ez súlyos fájdalmat és költségeket is okoz. Tehát közösen, közös feladatunk, hogy fellépjünk ezek ellen. Az vezető nélküli járművekkel kapcsolatban az elkövetkezendő hat hónapban a holland elnökség által elkezdett munkát kívánjunk folytatni, informális, magas szintű eszmecserét kívánunk folytatni, annak érdekében, hogy a fejlesztési kérdéseket megvitassuk. A legjobb gyakorlatok, a legjobb köz megoldások érdekelnek bennünket, ebben is együtt kell működnünk. Ami a speciális területeket illeti, és az alacsony kéntartalmú meg, üzemanyagokat illeti. Itt nagyon fontos, hogy a modern üzemanyagokra, alternatív üzemanyagokra koncentráljunk. Az IMO által elfogadott alacsony kéntartalmú üzemanyagokkal kapcsolatos szabályt figyelembe kell venni, vagy ajánlást figyelembe kell venni. A TENT-t ki kell használni arra, hogy a közlekedés a zöld dimenzióját erősítsük, és mindent megteszünk ennek a folyamatnak az erősítése érdekében. Ez a, a nehéz üzemanyagok használatát is figyelembe veszi. Ami a közúti biztonsági csomagot illeti, mindannyian elkötelezettek vagyunk a közúti közlekedési kezdeményezéssel kapcsolatban. A mandátumunk alatt ezzel kapcsolatos javaslatokat tervezünk. Az észt kollégákat elő kívánjuk készíteni arra, hogy ezt a csomagot vigyék tovább. Az elnökségünk alatt ez egy lehetőség lehet arra, hogy új lendületet adjunk a témának. Aztán az elmúlt hónapokban az Európai Uniós intézmények a negyedik vasúti csomag elfogadásán dolgoztak, most pedig itt az idő, hogy a végrehajtás valóban eh, beinduljon. Azt reméljük, hogy a negyedik vasúti csomag valóban lendületet ad ennek a folyamatnak, és a eh, vasúti ágazat megoldást jelenthet a eh, városi dugók csökkentésére is a városi közlekedésben kapcsolatban, környezetbarát megoldásokkal kapcsolatban szeretnénk Máltán egy konferencián tartani. tartani. Nagyon fontos, hogy minden intézmény érzékenyen forduljon ezen témák irányába. Ami az IATMS illeti, ami a digitalizáció szempontjából fontos szerepet játszik, feladat az IATMS erősítése Európa szerte ezt eh, a mandátumunk alatt facilitálni kívánjuk. Az, eh, a postaláda cégek, ami a szociális dömpinget és a postaláda cégeket illeti, a közlekedési vállalkozás indításának feltételei az egyik elem ahhoz, hogy a közlekedési cégek problémáját eh, megoldjuk. A nemzetközi eh, közúti eh, teherfuvarozás eh, egy fontos téma, és nagyon fontos a szolgáltatások nyújtásának szabadsága. A KKV-kat nem szabad a piacról kizárni. Ami a szociális feltételeket illeti, az nagyon fontos szerepet játszik, és a szociális jogszabályalkotás mellett folynak a tárgyalások a kiküldetéssel kapcsolatban. Itt két nagyon fontos, erős tábor alakult ki. Az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanácsban egy általános megközelítést érjünk el. Egyes tagállamok a minimál bérrel kapcsolatban eh, egyértelmű álláspontot fogalmaztak meg a közúti eh, eh, sofőrök, teherfuvarozók esetében. A belső piac fragmentációja nagyon nagy, és azt javasoljuk, hogy a közúti kezdeményezést minél hamarabb fogadjuk el. Ami az emszát illeti, természetesen eh, ez hozzáadott értéket eh, teremt az Európai Uniós eh, tengeri politikában. Az erős együttműködést fenn kell tartani az EMSZ-val. A migráció, menedékkérés és közlekedés. A migrációval kapcsolatban szeretném kihasználni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, akik segítettek több tízezer embert kimenteni a tengerekből. Szeretnék a hajóknak, hajózási ágazatnak is köszönetet mondani, akik mindig is fontos szerepet játszottak a mentésben. A, az erkölcsi feladatunk fennáll arra, hogy kimentsük az tengerből a mm, balesetet szenvedetteket egy új jogi keret elfogadása segít Európának a kívásokkal szembenézni. Szorosan együtt kell működni egy hatékony és hatásos együttműködés érdekében a kompetens ügynökségek esetében, és ezt a migrációs kérdést ennek megfelelően kell kezelni. Azt gondolom, azt hiszem, hogy minden kérdést sikerült, vagy a legtöbb kérdést szeret, eh, sikerült megválaszolni. Köszönöm eh, Mihálynek a munkáját, gratulálunk eh, Karimának, és most pedig megadom a szót kollégámnak. Thank you, thank you very much, dear. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindannyiuknak ezt a nagyon izgalmas eszmecserét, és a sok jó felvetést, kérdést. Köszönöm különösen azoknak a megjegyzéseket, akik úgy látják, hogy itt el kell érni valamit a hat hónap alatt, bármennyire rövid ez az időszak. Mi szerények is vagyunk, de ambíciózusak is, és nagyra értékeljük ezt a mai első eszmecserét. 17 év múlva leszünk újra a tanács elnökei, úgyhogy most kell mindent megtennünk, amit akarunk. Ennek tudatában vagyok. Először nézzük a légi közlekedéssel, aztán a vízummal kapcsolatos kérdéseket. Az a ügy kapcsán köszönöm Marinescu előadó úrnak világos szavait. Elmondta, hogy legyen a végkövetkeztetés egy európai megoldás, nyilván mi ezen leszünk, és köszönöm a trió elnökség másik két tagjának az eddig elért eredményeket. A, az elnökség azon lesz, hogy társ jogalkotóinkkal, vagyis önökkel megegyezünk és valamit létrehozzunk. Nagyon komolyan veszük a szociális és gazdasági aspektusait a jelenlegi helyzetnek. Tudjuk, hogy megállapodásra van szükség, de a megállapodás azt jelenti, hogy három elvnek meg kell felelnünk. Biztonság, a közlekedés javítása és egy olyan közlekedés létrehozása, amely versenyképes marad az a világ piacon az SZSZ 2 plusz kapcsán és a utasjogok kapcsán. Értjük a frusztrációt sokakban. Reméljük, hogy a status quo helyzetéből el tudunk majd lépni. Támogatunk minden megoldást, amely ezt segíti. azt is említette, hogy a közlekedési területen az Air Services megállapodás és más megállapodások Európát erősebbé tehetik a külső versenyben. Ha komolyan veszük a távolról jövő turisztika fejlesztését, már pedig így tesszük, akkor ezekre a megalapodásokra szükség lesz, tehát ezeket továbbra is megőrizzük, de a tagállamok közötti konzultációt is fenn akarjuk tartani, hogy ne csak bilaterális, hanem magasabb szintű megállapodások is létrejöjjenek. A második nagy kérdéskör, a turizmus kérdésköre volt, ezen belül a vízum kérdés. A turizmus szempontjából nagyon nem mindegy, hogy milyen vízumszabályaink vannak, főleg a távolra jövő turizmus esetében hatékony, gyors vízum kiadásra van szükség. Ugyanakkor a biztonság szempontjáról nem mondhatunk le. Tudatában vagyunk a tárgyalások jelenlegi nehéz állapotának az Európai Parlamenttel zajlanak a tárgyalások, de elakadás mutatkozik, ezt is látjuk. Reméljük, hogy sikerül áttörést hoznunk, és az ESCP-t végül is megvalósítjuk. Ami a turisztikai vonatkozását illeti az integrált eh, hajózási politikának, tudatában vagyunk, hogy persze ez nem csak turisztikai szempontból fontos, hanem általában véve is, hiszen szeretnénk növekedés által munkahelyeket létrehozni, és mint hajózó nemzet pontosan tudjuk, hogy ebben milyen potenciál lakozik. Ez legfontosabb prioritásaink közé tartozik. A tanácsi következtetések azért jelentenek némi támaszpontot, vagy támpontot, meg az úgynevezett kék növekedés kezdeményezés is. Ezt próbáljuk majd konkrétumokra lebontani. Ami pedig a kínai turisták Európa vonzás, Európába vonzását illeti, turisztikai értelemben is sokat kell tennünk, de általános együttműködésre is szükség van. Versenytársak is vagyunk, de partnerek is az idegenforgalom területén. Európa nagyon sokféle, divers turisztikai kínálattal rendelkezik. Ezt akarjuk még színesebbé tenni, integrált megközelítés, integrált javaslatok vannak a tarsolyunkban. A diverzitást szeretnénk piedesztára emelni és mindent megtenni a légi közlekedési stratégiában is azért, hogy még nagyobb volumenű legyen a nemzetközi és távolról jövő turizmus, és persze egyben minőségi munkahelyek jöjjenek létre Európában. Köszönöm mindannyiuknak ezt a lehetőséget, és magam részéről, de a kollégáim nevében is garantálhatom, mondhatom, hogy a máltai elnökség mindent meg fog tenni azért, hogy sajátos értékeinket, hozzáadott értékét tegyük az európai polgárok számára. Köszönöm szépen! Köszönöm, miniszter úr! Nagyon köszönöm. Szemítünk az ön együttműködésére. Mindig várjuk önt, ön az együttműködésről beszélt, sokat velünk öntől, és mi is emlékeztetnénk önt majd a prioritásainkra. Sok szerencsét kívánunk, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Mes chers collègues, nous allons continuer nos travaux. S'il y a... Tisztelt kollégák, folytatjuk a munkát. Ha eszmecserét óhajtanak folytatni, kérem, hogy ezt a termen kívül tegyék meg. Nous continuons nos travaux. Folytatjuk tehát a munkát. Ah, Je te remercie d'ailleurs pour du tourisme d'entrée. Ah oui. <laughs>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 Szóval, Folytatjuk a munkát, tisztelt kollégák. A november 9-i, 10-i ülés jegyzőkönyvvel kapcsolatosan nem érkezett kifogás, ezeket a jegyzőkönyveket tehát elfogadottnak tekintjük. Folytassuk a napirendünk következő pontjával. A refit, a téma a személyszállító hajók biztonságával kapcsolatos szabályok. Meghallgatjuk majd a Digi Move mm, Magda Osevska asszony beszámolóját, és aztán pedig három jelentéstevőnket, Bilbao asszonyt, Bilbao Barándik asszonyt, Riké urat és Ájutó asszonyt hallgatjuk meg, de nem hiszem, hogy ő itt van Először tett a bizottság képviselőjének adok szót. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek ezt a csomagot, a három refit javaslatot, uh, amelyek tehát uh, a utasbiztonságról szólnak. 2015. november 10-én már volt egy prezentáció a Trump bizottságban a fitness check eredményeivel kapcsolatban. Számos javaslatot ott elemeztünk a személyhajók biztonságával kapcsolatban. Nagyon örültünk annak, hogy a szakbizottság tagjai üdvözölték azt, hogy az Európai Bizottság egyszerűsíteni, világosabbá tenni, szeretné világosabbá tenni a javaslatokat. Tavaly november 22 22-én E, emellett volt egy következő csomag, egy másik csomag bejelentése, e, egyszerűbbé, e, világosabbá kívánja tenni a bizottságot és a szabályokat. Olyan témáról van szó, amely az elmúlt években a Trendbizottság tagjainak, a tagállamoknak nagyon fontos volt, nem szabad elfelejteni egy fontos elvet, mégpedig azt, hogy a biztonság eh, elért szintje, ez nem eh, lehet kompromisszum tárgya. Eh, köszönöm szépen az együttműködésüket, önök is látni fogják, hogy az Európai Bizottság pont ennek értelmében nyújtotta be a javaslatát. Alapvetően a fitness check elve itt újra felvetni. Három kérd... Szeretném felvetni, három kérdést vet, kérdez meg a bizottság ennek során. Egyrészt a jogszabály még mindig működik-e, és van-e szükség rá? Az vizsgálat azt mutatta, hogy igen, szükség van rá, nem szabad ezt teljesen visszavonni. A következő kérdés, hogy a jogszabálynak a célkitűzései még mindig relevánsak-e? Manapság az Európai Uniós polgárok mobilitásának biztonsága a, a e, célkitűzés, de itt vannak olyan területek, ahol egyszerűsítésre van szükség, és tisztázni bizonyos, pontosítani bizonyos kérdéseket. Nem szabad elfelejteni, hogy 15 éve e, fogadtuk el ezeket a jogszabályokat, és azóta új technológiai e, lépésekre került sor, előrelépésre kerül sor. Hogyha megnézzük a javaslatokat, ezek mögött a következő az elképzelés. Először is biztosítani kell, hogy legyen felülvizsgálat vagy aktualizálás azzal kapcsolatban, hogy a személyhajókon utazó utasok és legénység nyilvántartásba vétele megtörténjen, és biztosítsuk, hogy az, az ő számukra a biztonsági feltételek megvalósulnak. Aztán a hatályra vonatkozó kérdések is felmerültek, illetve megnéztük a, meg, megnéztük a gyorshajtású járművek, illetve a komphajók helyzetét, és azt, hogy a rájuk vonatkozó biztonsági előírások még mindig életben vannak-e, nem akarjuk túlterhelni a, a, ezeket a társaságokat, és a szemlét végző csapatokat jobban kell koordinálni. Miből áll ez a jogszabály. Először is három eh, javaslatból a 98 per 41-es fedélzeten tartózkodó személyek nyilvántartása, eh, nem szabad elfelejteni, hogy az utas utazások biztonságát nem szabad veszélyeztetni azáltal, hogy többen tartózkodnak, tartózkodnak a hajón, eh, mint amennyi megengedett. Azonban, hogyha balesetre kerül sor, eh, akkor a mentésre sort lehessen keríteni hatékonyan. A következő, a 2009 per 45, a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és eh, követelmények acélból és azzal egyenértékű anyagból készült személyhajók esetén ez megint csak bizonyos hiányosságok megszüntetése a célja ennek, és a nemzetközi szólász konvent nyilatkozat vagy egyezmény lépéseit is figyelembe veszi. A harmadik pedig a 99 per 35, a roró személyhajók és gyorshajtású vízi járművek esetében a biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről szól ez, és ezek eléggé korlátozottan közlekednek az Európai Unióban. Most rátérnék a három javaslatra, mindegyikre két diát áldozok, és aztán később természetesen megválaszolom a kérdésüket. Kezdjük a, a személyek nyilvántartásba vételével. Először is, ami nagyon fontos változás az irányelvben az az, hogy azzal azt vezetjük be, hogy a nemzeti egyablakos rendszerben kell kell ezeket a személyeket nyilvántartásba venni. Ez egy 2010-es irányelvre megy vissza, és tehát most már nem a cég vagy a vállalkozás adott hálózatában, hanem egy nemzeti egyablakos rendszerben biztosítani kell, biztosítani kell azt is, hogy a tengeri közlekedés digitális aspektusa megvalósuljon. Az is igaz, hogy a jelenlegi elvárás, mivel ez egy elég régi irányelv, a szép színet, vagy a National Single Window-ra nem utalt még, és felhívja a, a kompetens hatóságot, illetékes hatóságot, hogy a hajóz társaságot dal vegye fel a kapcsolatot, akkor, hogyha balesetre kerül sor. Ez azonban nem hatékony, akkor, hogyha fel kell gyorsítani a mentést, a kerestést és mentést, és nagyon fontos információt találni arról, hogy kik érint a baleset, tehát kik tartózkodtak, a, kik tartózkodtak a fedélzeten a baleset során. Van néhány változtatás, vagy változás eh, a javaslattal kapcsolatban, amit eh, benyújtottunk. Az egyik az adattárolás időszaka, hiszen az irányelvben utaltunk arra, amely irányelvet egyébként az, amit az adatvédelmi biztos is támogatott, hogy miután biztonsággal lezárult az utazás, vagy baleset esetében az adott vizsgálat lezárta után nem eh, kell megtartani, nem szabad megtartani az adatokat. Eh, eztán emellett biztosítani kell az információk a rokonok információhoz való hozzáférését, és ezért azt javasoltuk, hogy a, a, a hogy az utasok önbevallása alapján vegyük nyilvántartásba a nemzetiségüket. Tehát ne kelljen eh, az útlevelüket ellenőrizni ahhoz, hogy az adatok közé felvegyük, hogy milyen eh, nemzetiségűek. Ez fontos baleset esetén a eh, tájékoztatáshoz. A, mi a következő javaslatot illeti, a 99 per 35 per illetve a 2009 45-ös, ez a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények. A legfontosabb eh, pont a hatály tisztázása, eh, eh, tehát az alumíniumból épített hajókat ennek az irányelvnek megfelelően kell tanúsítani, és biztosítani azt, hogy megfelelnek a biztonsági elvárásoknak. Ez az általános biztonsági szint szempontjából nagyon fontos. Vannak itt technikai, illetve műszaki kérdések, amelyek az egyenértékű anyagokra vonatkoznak, stb. Az Európai Bizottság 5 éves átmeneti időszakot eh, javasolt, mert tudjuk, hogy egyes esetekben további kiigazításokra van szükség ahhoz, hogy a biztonság szintjét megemeljük megfelelően az ilyen alumínium hajók esetében. Nagyon intenzív párbeszédere került sor, és nagyon komplex tanulmányok készültek a hatályt illetően, hogy mit kellene tenni a 24 méternél rövidebb hajók esetében, és úgy döntöttünk, hogy e- ezen irányelv hatája alól kizárjuk ezeket, de másik oldalon, és ezt már most elmondom, előre bocsátom, hogy dolgozunk a kis hajók kódexén, tagállamokban elég nagy különbségek vannak, hogy mit várnak el a kisebb hajóktól. De ez nem azt jelenti, hogy ezek a különböző elvárások nem működnek, hanem csak annyit, hogy nem harmonizált az Európai Unióban a kisebb hajókra vonatkozó szabályozás és ezek alkalmazósá. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy egy, a, a, a, ezen mostani munkánk szempontjából jobb ezt kizárni. A, itt további változások merülnek fel. Volt egy vita azzal kapcsolatban, hogy mi legyen az átépített teherhajókkal, átalakított teherhajókkal, hogy ezek személyhajóká alakították -e ezeket át, ezek valóban személyhajókra vagy nem, megfelelnek-e a megfelelnek-e a személyekre vonatkozó biztonsági előírásoknak. Aztán tisztázni kell azt is, hogy milyen hajókra lesz érvényes ez az irányelv, ez is hosszadalmas vita előzte ezt meg. Még mindig vannak olyan sztenderek, amelyek nem eh, nemzetközi sztenderek, hogyha ezek nem nemzetközileg elfogadott eh, sztenderdek, akkor ezeket nem érdemes eh, bevenni ebbe az irányelvbe, mert ez a jogi biztonságot, illetve a jogi tisztállátást nem fogja szolgálni. Az utolsó javaslat, a 99 per 35 per LK, e a roró személyhajókra és a gyorshajtású vízijárművekre vonatkozó szemlék, ez de menetrend szerinti hajókra vonatkozik, és mivel különböző típusú hajókra lobogó szerint például, vagy szemletípusok szerint különböző szabályok vonatkoznak, ezért elég sok átfedésre került sor, és elég sok zavarra ezen szemlékkel kapcsolatban, hogy a szemléket úgy sikerüljön lezárni, hogy, annak a, hogy a szemlet céljának megfeleljünk, vagyis a hajók biztonságának ellenőrzése. a kikötő e, szerinti szemle, a kikötő e, szerinti ország szemléje és e, a szemlék megszervezésének a kérdése, megszervezésének módjának a kérdése nem az, hogy szerveznek-e egyáltalán, tartanak-e szemléket, hanem hogy hogyan folytatják ezt le. Az kiegészítő változásokat illetően ezek nagyon technikai jellegűek, megfelelő ütemben kerüljön sor ezekre a szemlékre az év során, és biztosítani, megállapítani azt, hogy a hajónak a megfelelő részeit szemlézik-e, illetve az utolsó fájl, ez lehet, hogy egy kicsit bonyolultnak tűnik, itt láthatóbbá próbáljuk tenni, hogy mi a különbség a különböző országcsoportok között. Ezt most ennyiben hagynám, és szívesen egyeztetek önökkel erről még részleteiben. A legfontosabb az az, hogy azon a hajókat érintett a legnagyobb változás, ahol a kikötő szerinti állam más, mint a lobogó szerinti állam, és aztán megpróbáltuk a rendszert úgy facilitálni, hogy egyes szemléket összevontunk. Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a a szemlék technikai lefolytatását egyszerűsítsük, eh, kerüljük el a felesleges szemléket, de semmi esetre sem arról van szó, hogy a szemlék által biztosított biztonsági szintet aláásnánk. Mint mindig az Európai Bizottság javaslatokat itt is kísérő dokumentumok egészítik ki, például a végrehajtási terv, amit csatolunk majd a javaslathoz. És a leges-leges legutolsó oldal említettem, hogy mindez egy szélesebb körű keretnek, fitness checknek a része, úgyhogy látni fognak valószínűleg olyan javaslatokat, amelyeket az Európai Bizottság benyújt a fitness check eredményétől függően, és a 24 méternél alacsonyabb hajók kat ugye most innen kizártuk, tehát arra még szabályokat kell kidolgozni, ezen technikai standardek felülvizsgálata, a 2009-ben 45-tel kapcsolatban, az EMSZ-val együtt. E, itt azt mondanám, tudom, hogy Márka Mili itt, van, itt lesz délután a bizottságban. A technikai munka, a szakértelem nagyon fontos volt számunkra. Ez nagyon konstruktív volt, és ezt az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségtől kaptuk. Köszönöm szépen, várom a kérdéseket. És természetesen nagy örömmel tekintünk az együttműködés elébe, és hogy időben lezárhassuk ezeket a javaslatokat. Köszönöm szépen. Most megadom a szót az előadónak, Bilbao asszonynak. Köszönöm szépen. Elnök asszony, gratulálok megválasztásához a szakbizottság elnökeként, és jó együttműködést remélek önnel is, mint ahogy elődeivel is jó volt az együttműködés. Krámer úr ugye már nincs itt, de neki is köszönöm. Köszönöm a bizottságnak a javaslatokat. Az ALDE részéről mi egyetértünk azzal az alapkritérium tömeggel, amelyet itt kifejtettek, tehát világosabb, egyszerűbb megfogalmazások kellenek, és arra kell törekednünk, hogy a különböző irányelvek átültethetősége is javuljon, főleg ha baj van az átültetéssel. Az általános kritériumokat tehát támogatjuk, ami a nyilvántartási rendszereket illeti. Szerintünk is egységes nyilvántartásra van szükség, mert csak ezzel lehet javítani az átláthatóságot és a biztonságot. Egyedülálló esélyünk van most arra, hogy a digitális innovációval oldjunk meg olyan problémákat, amelyek tulajdonképpen politikai jellegűek voltak. A hajó és az hatóságok között azonnali kommunikációra van szükség baleset esetén. Nagyon fontos, hogy az érintett hajó kapcsolatban más együttműködés is legyen a hatóságok között, ne csak baleset esetén hogy mire terjedjen ki ez a kör, hát arra, arra vonatkozik most a vita, meg hogy milyen adatokat szabad kelljen nyilvántartani, elmenteni. Ebben a kontextusban nagyon fontosnak látom, hogy a, az hajó származási országát mindenképpen nyilván tartsák, További definíciókra lesz szükség az alapfogalmak tekintetében, mert az egyes tagállamok másképp értelmezik ugyanazokat a fogalmakat, és ami az alkalmazást illeti, arról is beszélni kéne, hogy a 24 méteres hajó méret alatt és fölött milyen szabályok érvényesüljenek, mikor jön létre az a kódex, amely pontosabban szabályozza azt, hogy mely hajókra is vonatkozik a szabályozás. Egyetértünk azzal, hogy egy évvel az elfogadás után kell a jogszabálynak érvényt szerezni, ehhez persze szoros együttműködésre lesz szükség. Mi hajlandók vagyunk a jövőben is ehhez hozzájárulni, az előadóval most is együttműködünk, és remélem, hogy eh, menet közben az utasok biztonságára vonatkozó jobbításokat is foganatosítani tudunk. Amató asszonynak adok szót, aki Ajutó asszonyt helyettesíti most ma. Köszönöm, elnök asszony. Ajutó képviselő asszony helyett szólok, aki kimentette magát, nem tud jelen lenni. Felolvasom tehát az üzenetét. A kolléga köszönetet mond a DJ Move-nak, az Európai Bizottságnak a végzett munkáért, a személyek biztonsága területén és az összes elnyékjelentéstevőnek. Egy ütemtervet határoztunk meg, mely szerint a jelentést február 27-én 28-án vitatjuk meg, a szavazásra pedig április 11-én kerül sor a szakbizottságban itt a három felt szeretnénk együtt kezelni és együtt elfogadni tudomásul vettük az Európai Bizottsági Javaslatát és a tanács álláspontját. A jelentéstevő egyetért azzal, hogy felülvizsgáljuk a jellegi jogszabályokat, különösen a 45-2009-es irányelvet fontos a, a biztonsági szabályok alkalmazása személyzetú hajók esetében, különösen az a balesetek, katasztrófák figyelembevétele, amelyek legutóbbi években történtek. Nagyon fontos magas szintű biztonság kialakítása. Tudomásul veszük a fő javaslatokat is, azaz, hogy a 24 méter alatti hajókat ki kell venni a hatály alól, ki kell venni az alumíniumból készülő hajókat a hatály alól, egyszerűsíteni kell az alkalmazást, a jelentéstevő esetleg további kiegészítéseket fog alkalmazni, az összes frakció és ennyi jelentéstevő hozzájárulását várva annak érte, érdekében dolgozunk, hogy az Európai Parlament egységes álláspontot alakítson ki. Köszönöm elnök, köszönöm Amato asszony, Riké úrnak adok szót. Köszönöm elnök asszony ezt a harmadik három jelentést, amely a refit szükségességére mutat rá nem egyszerűen egyszerűsíteni kell, hanem a szabályokat összhangban kell hozni, ugye a biztonsággal, a vizsgálati szabályokkal, a személyszállító hajók, komphajók esetében, ugyanis nagyon sok katasztrófa történt az elmúlt években, Svédországban is, Európa több helyén nagyon sok ember életet követeltek ezek a drámák. A javaslatot tehát indokolja az a tény, hogy itt van ez a 95-ös és az a 2009-es irányelv, mind a kettő a felügyeletre, vizsgálatra irányul. Az egyik a hajó kategóriai alapján, másik a kikötő szerinti állam alapján. Ezen két jogszabály néha átfette egymást, ugyanakkor hiányosságok, hézagok is kialakultak. Egyes esetekben a vizsgálatok felügyeletek nem megfelelően zajlottak. Egyetértünk a bizottság javaslataival. Azt hiszem, hogy a két éves felügyelet esetében ugye az egyiknél hat havonta kell, a másik vizsgálatípusnál évente kell vizsgálatot végrehajtani, de van még egy probléma, és egy kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak. Ha olyan szolgálatokról van szó, amelyek egy tagállamból egy harmadik államba irányulnak, és egy tagállami lobogó alatt hajózó hár, hajóról van szó, akkor nem tudom, hogy ki a vizsgálatok esetében. Aztán a második kérdés, újra kell -e definiálni az illetékes hatóság fogalmát. A bizottság tudna egy általános definícióval élni ezt illetően. A harmadik kérdés és észrevétel a kivételekre vonatkozik. Ez ugye elég vonakodó a bizottság, amikor derogációkat javasol, hogyha ugyanis megváltozik a rendeltetési hely. Ez nagyon jelentősen kihat a hajózási feltételekre. Tehát a korábbi tagállamra hivatkozunk itt, és nem vagyok benne. Biztos, hogy a bizottság ez irányú javaslata jó elképzelés. Aztán itt a költségek, az illetékek ö, problémái vetődik fel a kikötők terhére. A vizsgálati költségek esetében érthető a rendelkezés, de hogyha a hajót egy azdott kikötőben kell tárolni, akkor ez mindenféleképpen a kikötő gazdálkodására hátrányosan hat ki, költségeket okoz. Most ez esetben kiviseli a kikötői költségeket? És egy utolsó apró kérdés. Miért, nem tiz, miért 12 utasban határozták meg ezt a határt, miért nem többen vagy kevesebben? Ezt nem értem, hogy mi ennek az oka. A javaslat, vagy a jelentés többi része az jónak tekinthető, indokolt is, és várom a bizottság feltett kérdésemre adott válaszát. Elnök, most pedig az árnyék jelentéstevőknek adok szót. Pogriász úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is sok szerencsét kívánok önnek ehhez a fontos tisztséghez, amelyet ön mától betölt. És persze köszönetet mondanék Kramer volt elnök úrnak is az elmúlt két és fél évben végzett munkájáért elnökként. Nagy figyelemmel hallottam az Európai Bizottság képviselőjének beszámolóját, egyetértek a célok amelyek ezt az eljárást meghatározták, egyetértek az általános irányvonalakkal, Ugyanakkor bármiféle jogszabély vagy irányelv Persze a biztonsági feltételek javításra kell, hogy irányuljon, a személyzet, illetve az utasok biztonságát, illetően ezt persze mindig nagy egyetértéssel fogadjuk. És egyetértek azt is, azzal is, hogy a 24 méter alatti hajókat kizárja a hatály alól a bizottság, ami pedig az átmeneti időszakot illeti, ez szintén megfelelő. Más ö, dolgokról még beszélünk majd a következő elnyikrendi és tevői üléseken, és ott majd mindenféleképpen kialakítunk kialakul az egyetértés. Elnök, köszönöm, és aki Foster kap szót. Um, köszönöm, elnök asszony, köszönöm. A kollégám a harmadik részével foglalkozik a csomagnak, ő most nincs itt, de bőven van nekünk is miről vitatkoznunk. A másik két árnyék előadó témáival foglalkoznék csak. Ami az ellenőrzéseket illeti, nagyon gyümölcsöző tárgyalásokat folytattunk, és szerintem itt ezzel nincsen nagyobb gond, csak az a lényeg, hogy az EEA tagok is belül legyenek, velük is egyeztessünk, ami az utasok biztonságára vonatkozó szabályokat illeti, a 24 méter fölötti alatti hajókra vonatkozó vita kapcsán tudnunk kell, hogy ugye nyilván egy Ausztria nem ütközik ebbe a problémába, de a tengerparti országok annál inkább, ezért differenciáltan kell foglalkozni kérdéssel, és örülök annak is, hogy a delegált aktusok kérdésével, ezek végrehajtásával is foglalkozott, foglalkoztak és azzal, hogy az Európai Uniónak milyen kompetenciája vannak a többi jogalkotási területen. Továbbra is gondunk van a hullámok magasságával kapcsolatos szabályjal. A, a, a Szili-szigetek, a Skót partok melletti szigetek érintettek, nincsen alapja annak, amit itt leszögeznek. A hajókat ma már úgy építik, hogy ilyen problémákkal meg tudjanak küzdeni, tehát nincs értelme erről beszélni. És minket az Egyesült Királyságban pedig különösen foglalkoztat számos aspektusa a kérdésnek, szeretnénk ezen változtatni, nem tudjuk, hogy mik lesznek a kivételek, mindenképpen azonban erről beszélni kell, és ö, figyelemmel fogom kísérni, hogy a Máltai elnökség hova jut ezen a területen. Én is hajózó nemzet tagja vagyok, és nagyon nem mindegy számomra, hogy ezek a szabályok jók-e vagy rosszak. Amit mi a nemzetközi hajózási szervezetben képviselünk, azzal nyilván nem akarunk ellentétes dolgokat, így sem. Köszönöm minden esetre, amit elmondtak, és majd követjük, hogy hol jutnak. Merci. La parole est à Madame Montero de Aqua, s'il vous plaît. Rozi Akvár képviselő Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a bemutatóért, a három javaslat illetően ez egy tengeri csomag, egy nagyon fontos tengeri ágazatban. Fontos ez az EU és a tagállamok számára egyaránt, akik naponta küzdenek ezekkel a kérdésekkel. Furcsa, épp most érkezett hír egy balesetről, melynek érintettje egy Lisszaboni hajóval egy katamarán, 33 sérült van, és ez a tény is megmutatja, hogy vitáznunk kell erről a problémáról, megoldásokat kell találnunk, hogy garantáljuk az utasok, főként az utasok biztonságát. A három javaslat kapcsán el kell mondanom, hogy egyetértek ezek fontosságával. Fontos, hogy hasznos jogszabályi keretet alakítsunk ki, amelynek alkalmazása egyszerű, főleg ez a fontos, az egyszerű alkalmazhatóság, mert csak így tudjuk elérni a kezdeményezésünk céljait. Aztán fontos a technológiai fejlesztés is, hogy modernebb eszközöket alakítsunk ki az utas nyilvántartás céljaira, elektronikus nyilvántartásra van szükség, és így a hajó tulajdonosokra háruló költségek csökkennek. Ha balesetek, vészhelyzetek következnek be, akkor nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljanak ezek az információk többé-kevésbé mindennel egyetértek, két kérdésem lenne azonban az Európai Bizottsághoz. A tagállamok valamennyien rendelkeznek ezzel az egységes kikötői ablak szolgáltatással? Ki használja ezt az átadási szolgáltatást, nem csupán a kicsik? És aztán itt van az automatikus azonosítás. A jogszabály ért értelmében vannak olyan hajók, amelyek mentesülnek ezen rendszer alkalmazásának hatája alól. A bizottság ki tudja fejteni, hogy mi is ezzel kapcsolatban az egyes tagállamok álláspontja végezetül bizonyos hivatkozásokat ki kell vennünk a szövegből, amelyek már meghaladottak. Gondolok itt főként a komphajók biztonságára. A nemzetközi jogszabályokhoz kell alkalmazkodnunk, ez világos. És aztán itt a felügyeleti ellenőrzési rendszerrel kapcsolatban mondanék még valamit. Ugye ezt az illetékes hatóság végzi, és ezek az ellenőrzések kockázat alapúak. Szeretném megtudni, hogy mi a bizottság véleménye ezzel kapcsolatosan. A bizottság nem a kockázat alapú ellenőrzéseket veszi alapul. Köszönöm a beszámolót, köszönöm, hogy foglalkoztak ezekkel a témákkal, és remélem, hogy együtt tudunk működni ezen irányelveken, hogy biztosítani lehessen a jobb feltételeket polgárunk szemmel az utasbiztonság területén. Elnök, köszönöm, Kisztelor képviselő kap szót. Thank you very much, Chair. Um, uh, uh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a bizottságnak a bemutatóját. Két dolgot szeretnék mondani a biztonsággal kapcsolatban, és nagyon örülnék a megjegyzéseinek. Elégedettek-e a meglévő jogszabályok végrehajtásával, biztonsági jogszabályok végrehajtásával? ami nyilván csak akkor kerül a figyelem középpontjába, hogyha nagy balesetre kerül sor. Tehát elégedettek-e vele? A második pedig, ami kérdés fölmerül, a saját kezdeményezésű jelentése kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a a szolgáltatások, illetve a biztonságos üzemeltetés csak akkor valósulhat meg, hogyha jól képzett a legénység. A legénység továbbképzése nagyon fontos, ezt javítani kell azért, hogy a biztonságot és határon átnyúló együttműködést is figyelembe vegyük ennek során. Melyek az önök prioritásai a fedélzeten szolgáló legénység képzésével kapcsolatban? Köszönöm szépen, Meissner asszony. Köszönöm szépen, ezen nagyon e, értekes hozzászólások után már nem is tudok semmit hozzátenni érdemben. Köszönjük szépen az Európai Bizottság képviselőinek, hogy megosztotta velünk ezt a prezentációt, ez rendkívül hasznos volt, ennyi, köszönöm. Azt talán, hogyha el tudná küldeni nekünk az Európai Bizottság az, ezt az anyagot, ez nagyon jó lenne. Vali úr következik. Szony. helyi úr következik. Én a három jogszabály csomagon a három jogszabály csomagon belül két anyagnál vagyok árnyékjelentéstevő. Ezekhez szeretnék hozzászólni. Az egyik a menetrend szerint közlekedő rorokompajók és gyorsjáratú személy szállító járművek biztonságos üzemeltetésnek érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről szóló, a másik pedig a tagállamok kikötőibe érkező és onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilván, nyilvántartásáról szóló tanácsi irányelv módosításáról szóló joganyag. Mindkét jogszabálynál az egyszerűsítésről és az észszerű megoldások kialakításáról van szó, a világban zajló fejlődés és az egyéb események, nem kell soroljam, terrorizmus, fenyegetettség, migránsválság következtében fellépő változások azt eredményezik, hogy a jogszabályainkat rendszeresen szemlézni kell és lehetőség szerint egyszerűsíteni. Számos esetben az élet hozott jó megoldásokat, de sok esetben nekünk kell valami mást, valami előremutatót lépni. Köszönöm a bizottságnak, az Európai Bizottságnak az előkészített anyagok bemutatását. Egyetértek a kollégákkal, hogy korszerűsítésre, eh, egyszerűsítésre van szükség a személyhajókon utazó utasok és a személyzet számla, számba vételével és regisztrációjával kapcsolatos előírásokon, és hát, hogy növelni kell a biztonság szintjét is. Az egy nagy kérdés, hogy hogyan, milyen formában vonjuk be a tagállami hatóságokat, és mi a feladata, fel, felelőssége a vállalkozásoknak. Fontos kérdés az utas adatok felvétele, őrzése és külön a digitalizálás alkalmazása. A RORO komphajók és a gyorsjáratú személyszállító járművek esetében az egységes fogalom meghatározás kérdése és a 24 méternél kisebb hajók, például a vitorlás hajók szerepének meghatározása a fontos és persze lehetnek speciális egyedi kérdések tagállam, tagországoktól. A szakmai szervezetekkel, eh, ahogy korábbi eh, raportőri, shadow raportőri munkáim során is mindig, most is felvettük a kapcsolatot, eh, folyamatosan érkeznek a jelzések, ezeket be fogjuk építeni a végső anyagba. Köszönöm szépen a lehetőséget. Zíram. Köszönöm kollégák a bizottság képviselőjének, Kocskácska asszonynak adom meg a szót. Thank you very much, and let... Köszönöm szépen, és először is hadd köszönjem meg a kérdéseket és megjegyzéseket. Ez pontosan az, amire számítottam, hiszen látszik, hogy önöket érdekli ez a fontos téma, az Európai Uniós tengerbiztonság kérdése. Az a legegyszerűbb kérdéssel kezdem, természetesen ezt a prezentációt el tudom küldeni, és a kollégáim, akik a három javaslaton dolgoztak tovább, így technikai információval rendelkezésre állnak, hogyha erre szükségük van. Egyes kérdésekre kitérve kezdeném a Small Craft Code-dal, tehát a 24 méternél kisebb hajókra vonatkozó eh, eh, szabályozással, amin már dolgozunk, és az év végére szeretnénk ezt benyújtani, úgyhogy valószínűleg, remélhetőleg addigra ez elkészül, amikor a javaslatról szóló munkát eh, véglegesítjük. De először is ez nem, eredetileg ebből nem akartunk jogszabályi javaslatot tenni, és ezért nevezzük ezt kishajókódexnek. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a 24 méternél kisebb hajókra nem vonatkoznak nemzetközi sztenderdek, és ezért nagyon különböző a tagállamokban a szabályozási megközelítés, és ezért kell megkezdeni, először, ezért kell először szoftlóval kezdeni a munkát, mielőtt további mm, erősebb jogszabályra térünk át eh, később. Volt néhány pont, a szemlékkel kapcsolatban, aztán a végrehajtással kapcsolatban, mert valóban a végrehajt, a szemle az, ami a legfontosabb legfontosabb dolog azzal kapcsolatban, hogy biztosítsuk, hogy a hajók megfelelnek a biztonsági elvárásoknak. Ahhoz, hogy ezek hatékonyabbak legyenek, átláthatóbbak legyenek, világosabb legyen a szabályozás, hogy mit és mikor kell ellenőrizni, szemlézni. Ezért döntöttünk úgy, hogy a javaslatba belefoglaljuk, hogy ki mikor mit ellenőrizzen. Természetesen a végrehajtást mi ellenőrizzük, és a, együttműködünk az EMAS-szal, a, a tengerbiztonsági hatósággal, ők mennek ki a helyszínre, és biztosítják azt, hogy megfeleljen tehát az ellenőrzés az előírásoknak. valóban ez az egész koncepció, hogy ki kit ellenőriz, milyen feltételek mellett, ez egy kicsit bonyolult, lehet, hogy túlságosan, gyorsan átugrottam ezen, egy komplikált táblázat volt, de alapvetően, amikor az a helyzet, hogy a hajó lobogója más, mint a kikötő lobogója, akkor a, ha a kikötő szerinti ellenőrzési rezsim érvényes, és egy további szemlére kerül sor annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy ne legyen kétség afelől, hogy a biztonsági rendszert komolyan veszik. Aztán egy nagyon fontos eh, kérdés felmerült az utas adatokkal kapcsolatban, eh, a végrehajtással eh, kapcsolatban, a single window megvalósítása hogy halad a tagállamokban. Azt mondanám, hogy ez halad, de talán nem mindig annyira hatékonyan, mint ahogy ezt mi szeretnénk. Tagállamokkal együttműködünk a helyzet javításán, de ahogy többen is mondták, ahhoz, hogy hatékonyan működjön a digitális keret és rendszer, amely operatív és megfelel a célnak, és könnyen hozzáférhető, hogyha szükség van erre. Nos, ez az alapja eh, annak, hogy biztosítsuk, hogy a tengerészet a tengeri közlekedés megfelelően működik. Aztán volt egy kérdés az automatikus nyilvántartásba vételről, felmerült, hogy az EAS mint alternatíva merül legyen, de a tagállamok inkább a single window mellett tették le a voksukat. Nyilván a munka folyik, nincs még lezárva, az Európai Bizottság jelenlegi munkája, amely a potenciális jelentéstétel felülvizsgálattal kapcsolatos, ezt jövő évre tervezzük. Ebben az összefüggésben egyetértek önökkel azzal, hogy a tengeri közlekedés mm, nem, talán nem csomag, de egy holisztikus megközelítésre van szükség, hogy végeredményben ne mondjanak egymásnak ellent a különböző jogszabályokban szereplő különböző intézkedések. Ezért kerül sor a fitness checkre, egyrészt, másrészt pedig az egyéni javaslatokra a eh, Maritimes Directive felülvizsgálatára például. Aztán a legfontosabb kérdések, amelyeket lejegyeztem azokkal kapcsolatban ennyit akartam elmondani. Köszönöm a kérdéseket, és várjuk az együttműködést a három javaslattal kapcsolatos jogszabályi munkával. Elnézést, elnézést, tessék, Taylor úr, egy kérdés maradt bennem, ami a képzést illeti. Azt gondolom, hogy ezt nem említette. Erről, erről tudna mondani valamit? Tehát a képzés. Igen, igen, bocsánat, igaza van, ez az volt az, amit véletlenül kihagytam. A fitness check keretében az ISTCW rendszert is felülvizsgáljuk, és megnézzük, hogy ez hogyan tudna megfelelni a nemzetközi keretnek. Még egy javaslat ez, amin dolgozunk, és a felülvizsgálat alapján fogunk egy aktualizált kerettel előállni. Nem lesz ez új keret, mert nem mondom, hogy e, e, új keret, mert az félrevezető lenne, de minden esetre modernizált, aktualizált keretre kerül sor. Képzés, e, képesítések, az e, fedélzeten szolgálók esetében Foster szóval Nagyon gyorsan, igen, igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a hullámok magasságát illeti, ez nem csak minket érint, hanem más tagállamokat is. Elég, hogyha azt mondja, hogy köszönöm szépen, hogy megemlítette ezt, meg fogjuk ezt vizsgálni, eh, de most nem említette. Ezzel kapcsolatban szeretnék hallani valamit. Uh, egy Indeed, this is, this is a topic uh, that uh, on the one hand, yes, it... Igen, ez egy olyan téma, ami egy részben érinti a többi tagállamot is, ezt, ez egy, de főleg ez Egyesült Királyságot érintő specifikus helyzet tudomásul vesszük, de a javaslatban nem igazán sikerült ezt teljes mértékben figyelembe venni. De, de, de egyébként foglalkozunk vele és tudunk róla. Tisztelt bizottsági képviselő, nem hallottam a választ, mert bizonyára nagyon jó volt. Mit, mi hangzott el az immobilizáció költségeiről? És meg tudná nekünk mondani, hogy a harmadik államokkal kapcsolatban ö, mi a Fontos megfogalmazás, hogy pontos válaszokat kapjunk? Köszönöm a pontosítási igényt, semmi gond. Ö, nyilván először kezdjük a felügyeleti rendszerrel, amikor egy hajó ö, rendszeres karbantartásra megy. Na, ha egy EU tulajdonú hajó egy másik országba megy karbantartási céllal, akkor a zászló tekintetében, a felségjelzés tekintetében, Na, nem, még egy jobb példát keresek, elnézést. Nos, vegyünk egy francia felségjelzésű hajót, amely Marseille-ből kihajózik, hogy egy harmadik országban karbantartsák, akkor ezt nem lehet majd ellenőrizni. De ha egy olasz felségjelzésű hajót tartanak karban Marseille-ben, akkor igen. Ha a hajó EU vizeken kívül hajózik, akkor nem lehet alkalmazni ezt az ellenőrzési mechanizmust, és erre a mergingre vonatkozó mechanizmus javaslat sem vonatkozik. Másfelől, ha egy teljesen mondjuk egy Marseille és Tanger közötti ö, spanyol vagy Bahama zászlójú hajó közlekedik, akkor viszont a kikötő ellenőrzés alkalmazható. Tudom, ez egy kicsit bonyolult, tehát egyszerre kell figyelembe venni a hajó felségjelzését, tulajdoni viszonyait, a kikötőben működő rendszert, és ezek alapján lehet együttesen csak meghatározni, hogy mikor érvényes. Ami a költségeket illeti, a, a, az ellenőrzés költségeit a hajó tulajdonosa vagy működtetője viseli, ezt lefedi a javaslat ön erre utalt, azt hiszem, hogy van-e, van-e ezen kívüli költség. Igen, lehetséges, például az a költség, amit a kikötő számít fel, ez továbbra is a hajó tulajdonosa működtetőjének a költsége, ez, ez végül is nem jelent változást az előző rendszerhez képest. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hát igen, fontos, hogy pontosan fogalmazunk. Mi pontos kérdéseket tettünk föl, és még mindig nem kaptunk elég pontos választ, ha szabad ezt megfogalmazni. Mikor megyünk ezzel tovább? A, a, hamarosan február 27-28-án fogjuk ezt a témát újra elővenni, addig kell a módosítókat megírni. Most rátérünk a következő napi rendi pontra, amely a 2015-ös mentesítéssel kapcsolatos, amelynek én vagyok az előadója, és mit asszonyjal közösen. Mit tudunk erről elmondani? Kedves kollégák, ez egy rendszeres feladatunk, gyakorlatunk, így a 2015-es költségvetés kapcsán is ugye megismertük a számokat. Két milliárdnál többről beszélünk itt, ebből másfél milliárdnál valamivel többet használt föl a közlekedési ügynökség, Aztán volt egy mint egy 70%-os beruházási költés, és a kutatással kapcsolatos hitelfelvétel. 2015-ben megerősödtek az európai eszközök, a beruházási, stratégiai beruházási eszköz, és ennek kapcsán a bizottsági tevékenység értékelése megmutatta, hogy három ország vette ezt főleg igénybe, és noha ez az alap, ugye az egyik legnagyobb mobilitási, fenntartható mobilitás célozó alap volt, ez sajnos nem mindenki használta ki, és ezért fókuszáltabbá kell tenni ezt a fenntartható fejlődésre irányuló célkitűzést, a fenntartható mobilitást. A jelentésben leszögezzük, hogy a hajó-vasút összefüggésben a kutató kutatási szervezetek nem használtak föl összeget, de 2017-ben ez a költés valószínűleg komoly lesz, és ezt nem csak leszögezzük, hanem kérjük is, hogy az EU közlekedési területén világosabban láthatóak legyenek a célok és a hozzárendelések a polgárok számára is. Az infrastruktúrákat ugye többféle alapból finanszírozzák, kohéziós, regionális fejlesztési alap, stratégiai beruházási alap. Remélem, hogy a bizottság különböző szolgálataitól egy kicsit világosabb képet fogunk kapni arra vonatkozóan, hogy mely közlekedési ágazatok mely alapokból kaptak pénzt, és ennek milyen struktúrája, milyen irányba mutat, ugye a környezetbarátabb, mint a vasút vagy a kerékpár, mennyiben élvezett prioritást. Biztos, hogy több átláthatóságot szeretnénk, mert úgy érezzük, hogy nem a polgárok, polgárok valódi érdekei valósultak meg. Ezzel együtt azért úgy gondolom, hogy megadható a bizottság költségvetési felhasználására a mentesítés, a tengeri közlekedési biztonsági vasúti ügynökség mentesítése is a költségvetés szempontjából megadható. Most mit kolléganőnek adom meg a szót, hogy egészítse ki, amit mondtam. Köszönöm, elnök asszony megtiszteltetés számomra, hogy elmondhatom, hogy a számvevőszék mind a négy ügynökség vonatkozásában ugyanazt mondta ki, vagyis azt, hogy szabályszerű volt a pénzköltés. Röviden szólnék mind a négyről külön, az emszával kezdve. A helyzet az, hogy és az örvendetes, hogy a korábbi ajánlásait a számvevőszéki ellenőrzéseknek az EMSZA figyelembe vette, átültette a gyakorlatba, és ezt a számvevőszék elismeri, és egyik intézkedése kapcsán sem követett el olyasmit, ami ütközne a számvevőszéki ajánlásokkal, illetve negatív hatásokkal járna. Más decentralizált ügynökségekkel is szinergiákat keresett az EMSA, és ezáltal hatékonyság növelést ért el, ez üdvözlendő. Hozzájárult a tengeri közlekedés biztonságához, a hajók által okozott szennyezés csökkentéséhez, és a bizottsággal, a tagállami hatóságokkal, ügynökségekkel, a nemzetközi szabályokkal összhangban működött együtt. Vagyis az EMSZA ügynökség együttműködése a többi ügynökséggel példaértékű volt, különösen a menekült válság kapcsán, és le kell szögezni azt, hogy a pénzügyi eszközöket mint pedig a szükséges szakember gárdát mindig időben megteremtette az éppen mutatkozó feladatokhoz. Az emszám érdekes, hogy 21,7%-a a munkahelyeknek adminisztratív és koordinátori feladat, kapcsolatos, és mintegy 79% operatív feladatokkal kapcsolatos. Ugye azt szeretnénk, hogy az ügynökségek a valóság mezején mozogjanak, és a cselekvés, és ne csak a önszervezés vonalán, ez EMSZ-nál javult, megvalósult, miközben egyre több feladata adódott az ügynökségnek, és tudjuk, hogy hogy egyre több lesz neki, úgyhogy itt további leépítéseknek nem lenne értelme, negatív hatással járna. Ami a, a tagok ö, ö, nyilatkozatait illeti, ö, kitették a honlapjukra az összefonódásokra vonatkozó nyilatkozatokat, de nem minden tag esetében. Ez egy hiányosság, amit kér a számvevőszék, hogy orvosoljanak, de ezt leszámítva az EMSZA jól teljesített, és javaslom a mentesítés megadását. Az EASA vonatkozásában is javasolja a számbevőszik a mentesítés megadását 2015-ben 18 vizsgálatot végeztek az ügynökségnél, az utazási költségek elszámolása, a egyéb szolgáltatások finanszírozása vonatkozásában, és valamennyiünk örömére azt mondhatjuk, hogy ezeket mindegyiket szabályosnak találta a számvevőszék, <clears throat> és az ügynökség egész évben komolyan dolgozott azon, hogy a tervezés, az ellenőrzés és a költségvetési hatékonyság elvei minden egyes fellépése során érvényesüljenek tehát dicséretet kapott a számvevőszéktől. Nagyon fontos szerepe volt az ügynökségnek a légiközlekedés biztonságának megteremtésében aktuális feladatok végrehajtása kapcsán. Főleg a konfliktusos háborús területek fölött való átrepülés jobb koordinációja, ö, megszervezése, kikerülése területén ö, szükség lenne arra, hogy az operatív feladatok, biztonsági és környezetvédelmi operatív feladatokat a, az ünnepség hatékonyabban tudja végrehajtani, ez bizonyos beszerzésektől is függ. Hogy milyen infrastruktúrája, eszköztára van. A 2016-tól 20-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezés tekintetében az ügynösség stratégiája ö, erre vonatkozó terveket tartalmaz. 13,8%-a a munkahelyeknek adminisztratív és koordinatív jellegű, és az összes többi operatív, ami jó, kifejezetten jó arány. leidige Thema möchte ich trotzdem noch kurz ansprechen. Még van egy téma, amit röviden felvetnék. Nagyon sajnálatos, hogy 16 évvel megalapítása után még mindig nem sikerült az ügynökség székhelyről való megállapodást megkötni. A közös koncepció alapján a decentralizált ügynökségek vonatkozásában Ugye itt ezt az, a tanács, a bizottság állapította meg, minden egyes ügynökség esetében kell kötni egy megállapodást a székhelyet, illetően mielőtt az adott ügynökség megkezdi a működését. Hát itt ugye 16 éve megtörtént már ez, azt hiszem, hogy lassan itt lesz az ideje annak, hogy végre megkötessék ez a megállapodás, szabályozzuk ezt a kérdést, és így az igazságügyi hatóságok és az ügynökség kapcsolatát szabályozni lehessen, és az ügynökség akadálymentesen gyakorolhassa mandátumát. Az, ugyanakkor javaslom, hogy az ügynökséget ezen észrevételekkel együtt mentesítsük. Az Európai Vasúti Ügynökség nagyjából minden rendben van ezzel kapcsolatosan is. Itt javításokat tapasztalhattunk, ami nagy örömömre szolgált. Sajnálatos módon még nincsenek korrekciós intézkedések a szék 2013-as észrevételeit illetően a kettős székhely, ugye Lille és Valenciai székhelyen működő ügynökségről van itt szó, és az is sajnálatos, hogy az alkalmazási eljárás javítására irányuló korrekciós intézkedéseket sem hajtotta még végre az ügynökség, ami a belső ellenőrzéseket illeti. Ezre vonatkozó jogszabályokat sem tartja be teljes mértékben az ügynökség. És a különböző prioritás tevékenységek esetében 2015-es évre vonatkozóan még van egy munkahegykírásra irányuló eljárás, kompetencia menedzsment kapcsolatos eljárás és más egyebek. Végezetül 21 hely van administratív hely, területen, és 65 pedig az operatív területen, ez az arány az üdvözlendő. Sajnálatos módon a személyzet aránya, akik direkt operatív feladatokat foglalkoznak, csökkent. Mindenki tudja, hogy nagyon fontos lenne ez, hogy különösen az operatív területen a létszemhelyek fennálljanak, és ez sajnálatos az a fejlemény. Az ügynökség stratégiai szerepe a versenyképesség javításában, a vasút vonatkozásában, más közlekedési módokkal szemben, ezt is szeretném kiemelni. Az a helyzet, hogy biztosítani kell a diszkriminációmentességet a piacra belépők számára, és az állami vasúti szolgálatokat hatékonyabban kell kezelni, és az infrastruktúrát is jobban kell kezelni. Támogatni kell a biztonság és az interoperabilitás biztosítását az európai vasúti rendszer kapcsán az RTMS rendszert és projekteket különösen megemlíteném ebben az összefüggésben. És azt hiszem, hogy a 2015-ben indított kezdeményezést is folytatni kell, hogy a tagállamok és az érdekeltek erőteljesebben részt vegyenek az ide vonatkozó programokban, és üdvözlöm az RTMS érdekelt felek platformjának létrehozását. Az RTMS hozzájárul az egységes vasúti térség kialakítása, ott e tekintetben alapvető jelentőségű ez a rendszer. A nemzeti jogszabályok pontosítás is fontos, hogy az akadályokat lebontsuk, megszüntessük a tagállamok között, ezt is üdvözölni kell. Tehát összességében mindez relatíve pozitív kedvezőnek tekinthető, és javaslom, hogy adjuk meg az ügynökségnek a mentesítést. A Cezár végezetül a Cezár ugye Cezár 1, Cezár 22 részekre oszlik, a 2015-ös év volt az átmenet a, 2000, a CISER 1 és a CISER 2020 között. Szeretnék utalni arra, hogy megállapítást nyert, hogy ez a CISER 2020 több éves program, amely ilyet 2015 júliusában tettek közé, nem már összhangban teljes mértékben az ide vonatkozó szabályokkal, és nincs hozzáigazítva az új 20-20-as kerethez. Sajnálatos az is, hogy a Eurocontrol Cesar 15-20 közös felkozás új megállapodását nem kötötték, meg nincs részletes költségvetés, és ugye itt megvált megváltozott a 2015-ös vállalkozás. Allerdings ist wieder zu begrüßen, dass vonatkozó szabályozás. Ugye itt a saját csalás ellen stratégiát dolgozott ki a vállalkozás, és üdvözlendő, hogy 15-20 plusz projekttel egy ambiciózus célt és kitűzött a vállalkozás, A teljesítmények összevetése, már amit a szolgálati helyeket illeti, 54% van az operatív területen az elétszámhelyek közül, és több mint 40% az igazgatási területen. Itt azt hiszem, hogy még van lehetőség javításra. A vállalkozásnak fontos szerepem van a, kutat, a CESAR projekt kutatásának koordinálását, illetően amely ugye az egységes európai légtér egyik pillére. Egyes apró észrevételek ellenére azt javaslom, hogy adjuk meg ennek az ügynökségnek a mentesítést. Merci, Madame Schmidt. Je vais donner la parole. Köszönöm, Schmidt asszony. Az elnyék jelentéstevőknek adok szót. Deli úrral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Először is szeretnék köszönetet mondani a eh, tervezetért. Azt gondolom, hogy ez jó alap a eh, záró dokumentumhoz. A néppárt árnyék jelentéstövőjeként elmondhatom, hogy megpróbálom ezt kiegyensúlyozottabbá tenni, hogy eh, egy kicsit szélesebb körül legyen a megközelítés, figyelembe kell venni a gazdasági és környezetvédelmi aspektusokat is ebben az összefüggésben. Köszönöm. Köszönjük Deli úrnak. Szojtoszki úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én először szólok az új elnökség alatt, úgyhogy én is gratulálok a, az új elnökünknek, és szeretném csak szeretnék csatlakozni Michael Kramert méltató köszönő szavakhoz. Most visszatérnék a mentesítésre. Köszönöm Schmidt asszonynak, hogy kidolgozta ezt a véleményt, azonban van néhány kis eh, felvetésünk, és nagy előrelépés került a ügynökség működése során, ami a sztendereket és a plafonokat illeti nagy előrelépésekre került sor. Az ügynökségek nagy feladatok előtt állnak új veszélyek, új technikák, új sztenderdek. Úgyhogy szeretnék csatlakozni az Schmidt asszonyhoz, és csatlakozom az ön által elmondottakhoz, nincsen egyéb megjegyzésem. Köszönöm. Most akkor megadom a szót az Európai Bizottságnak egy másik témában. Csermiszek asszony. Bizottság részéről, igen, tessék. E, igen, Ágnyes Kálmicsáknak hívnak. Kasmircsák, tehát a helyes kiejtés. Nem egyszerű lengyel nevet kiejteni. Azzal a kérdéssel kezdeném, ami a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatos, ezek nagyon fontos szerepet játszanak a végrehajtásban, a közlekedési politika végrehajtása során. Ezzel egy időben ezek autonómok, ami az adminisztrációjukat illeti, úgyhogy ezért nem könnyű számukra a menedzsment, főleg a kicsik számára. Nagy örömmel jegyzem meg, hogy a menedzsment konszolidációja az ügynökségekben ezt észrevették, ezt mi is így látjuk. Az ajánlások végrehajtása mind a belső audit, mind az európai eh, számvevőszéki ajánlások végrehajtása nagyon kielégítő volt és javította a ügynökségek igazgatási munkáját. Hadd említsem meg, hogy az Európai Vasúti Ügynökség sikeresen végrehajtotta a munkatársak felvételével kapcsolatos ajánlásokat. Ez egy olyan téma volt, amit 2013 óta folyamatosan felvetettek és említettek, ezt most sikerült megoldani. Ez mindenképpen nagyon jó hír. ami az humán erőforrások csökkentését illeti, ez minden ügynökségre vonatkozó téma. Most az öt éves periódus végén vagyunk. Az intézményközi munkacsoport úgy döntött, hogy a posztok csökkentése 1%-os kell, hogy legyen minden decentralizált ügynökség esetében, és még 1%, amelyet fel kell ajánlani egy közös poolnak, a bank, adatbanknak, amely az új prioritások szerint kerül majd szétosztásra. Nagyon örülök annak, hogy az EMSA és az ERA kedvezményezettje ezeknek a forrásoknak, még akkor is, hogyha 5 éven belül 5%-ot kellett leépíteniük, néhány posztot visszakaptak, hiszen a speciális új feladataik miatt erre szükségük van, és a nehézségek miatt, amelyek a munkájuk végzésével kapcsolatosak. Az EMSZA további posztokat kap, azért, mert az európai határ és parti őrségi feladatait el kell látnia. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az összes posztot, amit az EMSZA kért, kapja meg. Az EMSZA nagyon-nagyon szerényen fogalmazta meg a kéréseit, nem arról volt szó, hogy túl sokat kértek, hogy aztán tudjanak tárgyalni, tudja, nem tudjanak miből engedni, hanem kezdettől fogva nagyon józanul határozták meg a szükségleteiket, ez mindenképpen támogatandó. Emellett azt is meg kell jegyeznünk, hogy ez a második év az új több éves megközelítésben az ügynökségek számára, és azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hiszen nem csak éves szinten látjuk most, hogy mit akar az ügynökség elérni, hanem a több éves program majd megmutatja számunkra a mm, a lehetőségeket. Ami az eh, erát illeti, az ERA további eh, munkahelyi eh, állományt kell, hogy kapjon az új feladatai miatt. A negyedik vasúti csomagot tavaly év végén fogadták el. Ez a one-stop shoppal és a tanúsítással eh, függ össze. Nagyon jól készül erre a szerepre, és most gondolkodunk ahhoz, arról, hogy milyen forrásokra lenne szükség 2018-ra, mennyiben tudjuk kiegyensúlyozni az ügynökség szükségleteit egyrészt, másrészt pedig azokat a posztokat, amelyek rendelkezésre állnak a költségvetésen belül. A bizottság teljes figyelmét élvezi e, ez az ügynökség az ERTMS és az interoperabilitás témájában. Emellett az azzal kapcsolatos indikátor, hogy az ügynökségnek mennyi adminisztratív munkatársi állományra van szükség, ez is nagyon fontos. Ezt próbáljuk tovább csökkenteni, még akkor is, hogyha nem rossz a helyzet. De hadd mondjam el, hogy a Cezár eh, egy közös vállalkozás, és a benchmarking a közös, a, a központosított ügynökségekkel való benchmarking, ez kicsit félrevezető. Nagyon nehéz különbséget tenni az operatív és a pénzügyi feladatok között, tehát az a közös vállalkozásokat inkább egymáshoz kell hasonlítani, nem pedig a decentralizált ügynökségekhez. Végül, de nem utolsó sorban, teljes mértékben támogatjuk az érdekkonfliktussal kapcsolatos nyilatkozatokat, ezt már többször is említettünk, tehát a rotáció van az igazgatóságban, de még nem százszázalékos. Ami az fc t illeti, hogyha megengedi az elnök asszony, ezt önökkel együtt követjük, és nyújtunk majd bizonyos információkat ezzel kapcsolatban az ülés után. Köszönöm szépen, most megadom a szót mit asszonynak, hogyha van még néhány összefoglaló szava, és aztán utána lezárom az ülést. Azt hiszem, hogy már minden elhangzott, amit el kellett mondani. Jövőre újra napirendre tűzzük a témát, és főleg ami, ami a személyügyi állományra vonatkozó és központra vonatkozó székhelyre vonatkozó problémákat illeti, azokat remélem jövőre sikerül már tisztázni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egy olyan témáról van szó, ami mégiscsak nagyon fontos. Ezt ön nem mondta, én hadd mondjam el, azonban hagyj hangsúlyozzam, hogy a közlekedési költségvetéshez mindenkinek hozzá kell férnie. Nagyon fontos, hogy a képviselők is és a polgárok is tájékoztatást kapjanak erről, Úgyhogy nagyon fontos, hogy ez látható legyen. Lássuk azt, hogy hol, mibe ruházunk be, és mindenki, hozzáférhető, mindenki számára hozzáférhető legyen ez a téma. Úgyhogy várom a vitát, a további vitát ezzel kapcsolatban, hiszen ez kulcsfontosságú téma a tájékoztatás. A helyes tájékoztatás nélkül nem, a, hagy, a helyes tájékoztatással nem hagyunk helyet a dezinformációnak. Kedves kollégák, ezzel az ülést lezárom, de hadd mondjam el, hogy a módosítások benyújtásának határideje a 2015-ös mentesítés kapcsolatban február 2-a 14 óra. Ennyi, rendben. Akkor találkozunk 15 órakor. Köszönöm szépen a figyelmüket. Az első lépéseimet figyelemmel kísérték elnöki pozíciómban, most pedig mindenkinek jó étvágyat kívánok!